Buonasera a tutti. Cominciamo perché oggi abbiamo uh, i tempi ristretti. Jó napot kívánok! Szeretnénk át elkezdeni az ülés, mert kevés időnk áll rendelkezésre. Először a nyelveket illetően. A dokumentumokban olvashatják, hogy milyen nyelveken érhető el tolmácsolás, nincsen broadcasting, de felvesszük az egész ülést, és utána meg lehet hallgatni. Di voto perché ci sarà anche una votazione elettronica. <clears throat> Oggi cominciamo l'audizione. Aztán kérem ellenőrizzék a szavazókártyájukat, mert elektronikusan fogunk szavazni. A számvevőszék tagjainak meghallgatása folyik ma. Hat meghallgatást fogunk eszköz, kieszközölni ma. Mindenkire 30 perc jut. 5 percben hallhatjuk majd a bevezetőt, aztán 5-10 percben lehet a jelentéstevőknek kérdést feltenni, aztán pedig 20 percet kapnak a képviselők kérdésekre. A titkár úrnak jelezzék, hogy ha szeretnének hozzászólni, vagy kérdést feltenni, hogy tudjuk előre, hogy hányan szeretnének hozzászólni. Nagyon kemény leszek, ami az időt illeti, amint lejár a határidő, azonnal megszakítom. Tessék, Ajala asszony! señor presidente eh, solamente un punto de orden del día que quería un punto de orden perdón que quería Köszönöm szépen. Egy megjegyzést szeretnék tenni. Nevezetesen 20 perc ezelőtt még az előkészítő csoportban kaptunk egy levelet. Az első jelöltet illetően egy dokumentumot. Szerintem ez nem elfogadható, így, hogy ne jusson időnk arra, hogy a dokumentumot átolvassuk, vagy átbeszéljük, csak szerettem volna ezt megjegyezni. Eh, eh, Kedves Ayala asszony, én úgy gondolom, hogy ne térjünk el a kijelölt programtól, és aztán mi, mint szakbizottság, még beszélünk majd erről a dokumentumról. Most pedig megkezdjük a meghallgatást a magyar hatóságok által javasolt tagjelöltet, Fazakas urat hallgatjuk meg először. Megadom neki majd a szót 5 percre, hogy bemutassa magát. Tessék önél szó. Igen, tisztelt elnök úr, kedves képviselők, majdnem úgy mondtam képviselőtársaim, igen tisztelt hölgyeim és uraim! Gondolom nem kell elmondanom, mennyire nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy újra itt részt vehetek az Európai Parlamentben egy kokobú ülésen, természetesen most már más minőségben, mint a magyar kormány jelöltjeként az Európai Számvevőszék tisztségére. Külön öröm, hogy ezt éppen ma március 15-én kerül sorra, ahol a magyar kollégáimmal együtt büszkén viseljük az 1848-as forradalom és szabadságharc jelképét. Azt hiszem az öt perc alatt nem kell alaposan bemutatkoznom önöknek, hiszen jól ismernek engem, tudják, hogy öt éven keresztül milyen lelkesedéssel és milyen legjobb tudásom szerint igyekeztem ellátni itt az Európai Parlamentben a dolgomat, legyen az a Kokobu elnöksége vagy tagsága, a Kobu vagy akár a kvesztorság is. Ezért megérthetik, hogy milyen nagy örömmel készültem föl erre a mostani meghallgatásra, és ennyire örömmel olvastam most már a kérdőívet az asztal másik oldaláról nézve, és próbáltam meg arra legjobb tudásom szerint válaszolni. Azt hiszem nem kell nagyon bemutatkoznom, de miután a kérdőívben azokra a kérdésekre, hogy milyen politikai funkcióim voltak vagy vannak, nemlegesen tudtam válaszolni, azokra a kérdésekre, hogy vannak-e olyan pénzügyi és egyéb összeférhetetlenségeim, egyértelműen mondhattam, hogy nem voltak és nincsenek, úgyhogy én azt mondanám, hogy inkább arra a részére térnék ki, ami azzal törődik, hogy hogyan, milyen európai szellemiséggel dolgoztam életem keresztül. A kérdőívben önök három fontos területet kértek, hogy jelöljem meg, így én az életpályámat három részre osztottam. Az első rész a rendszerváltásig 1990-ig volt, amikor én a Magyar Külkereskedelmi Minisztérium legfontosabb referatúráját vezető német referensként, később pedig az OECD országokat felügyelő főosztályvezetőként, majd a nemzetközi gazdasági kapcsolatokat előmozdító miniszterhelyettesként minden erőmmel azon voltam, hogy a nemzetközi kapcsolatainkat, a nyugat-európai kapcsolatainkat építhessük ki. Ma is büszkén örömmel tekintek vissza azokra a kooperációkra, vegyes vállalatokra vagy zöldmezős beruházásokra, amelyek közreműködésemmel jöttek létre, és még ma is nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország egy korszerű struktúrával rendelkezik. A következő periódus a rendszerváltás után volt, amikor bármilyen minőségemben az volt a feladatom, hogy segítsem elő hazánk euróatlanti integrációját, euróatlanti integrációját oly módon is, hogy minél jobban meg tudjunk felelni azoknak a követelményeknek, amit egy EU tagság jelent az országokkal szemben. Ezeknek a követelményeknek a megfelelése jegyében vállaltam el az akkori külkereskedelmi, majd kereskedelmi, majd ipari minisztérium vezetését, aminek keretében sikerült ezt a minisztériumot azt mondhatnám, hogy ma is még megtiszteltetésnek és kölcsös elismerésnek megfelelően vezetnem, és egy a mai vonatkozásban is nyugat-európai szemléletű gazdasági minisztériummá átalakítanom. A harmadik periódus pedig itt az Európai Parlamentben volt, erről már nem is szeretnék sokat beszélni, mert kifutok az időmből. Annyit akarok mondani, hogy mi kettős funkcióval jöttünk ide Brüsszelbe. Az egyik, hogy itt az Európai Parlamentben a munkánkkal járuljunk hozzá Európa további fejlődéséhez, Európa előrelépéséhez, a másik pedig az, hogy az itteni tapasztalatok alapján az európai értékeket próbáljuk meg Magyarországon is minél inkább érvényre juttatni. Remélem, hogy ha önök támogatását megkapom, az Európai Számvevőszéknél ezt a második funkciómat tudom továbbfejleszteni, miszerint az európai értékeknek az érvényre jutását most már nem csak Magyarországon, hanem mind itt az intézetek, mind pedig az összes ország vonatkozásában előkívánom, mint a Európai Számvevőszék tagja segíteni. Köszönöm elnök úr a lehetőséget, hogy eljöttem, örömmel várom a kérdéseiket, és azokra készséggel fogok válaszolni. Köszönöm szépen. Grazie anche per aver rispettato i tempi. Prego. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy betartotta a hozzászólási időt. Ajala asszony, 10 perce van, hogy kérdéseket tegyen fel. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném üdvözölni Fazakas urat. Az a megtiszteltetésért minket, hogy ebben a szakbizottságban valaha elnökként funkcionálhatott. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan időszak volt, amikor tényleg nagy változtatásokat értünk el, különösen a parlament és a bizottság közti viszonyokat, illetően a Kalasz biztossal tartott viszonyokat, illetően nagyon intenzív dialógust folytattunk, és bizonyos ellenőrzési eszközöket nagyon jól finom hangoltunk abban az időszakban. Azt gondolom, hogy Fazekas, Fazekas úrnak a képessége hogy a számvevő székkel is párbeszédet folytasson, nagyon jó, és nagyon sokat elért a számvevőszékkel tartott kapcsolatokban is, gondolom Caldera elnök úr is egyetértene ezzel. Nagyon jó volt a hangulat abban az időszakban. Nagyon jó válaszokat adott a kérdésekre. Ez azt mutatja, hogy nem csak az európai fejleményeket követi, nem csak azok érdeklik, hanem az is, hogy a képességeit hogyan kamatoztathatja a jövőben, hogyan fokozhatná a számvevőszék hatékonyságát, az ellenőrzés hatékonyságát. A múltban is nagyban hozzájárult ehhez. Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem. Ennek a szakbizottságnak az elnökeként, és mivel új kapcsolatokat alakítunk ki a számvevőszékkel, ön mit gondol? Konkrétan mit javíthatnánk még a kapcsolatokon? Ön. Nagyon szépen köszönöm Ayala, Ines Ayala Szender raportőrasszonynak az összefoglalóját. Külön köszönöm azokat az elismeréseket, amelyeket eddigi tevékenységemről, akár Kokobu elnökként, akár másképp tette. Igen, örömmel gondolok vissza arra az időszakra, amikor az Európai Parlament nagy tapasztalatú szakembereinek segítségével együtt próbáltuk meg öt évvel ezelőtt megreformálni a discharge procedúrát, csak hadd emlékeztessek itt Terivinre, Jan Mulderre, Kaszákára, vagy a továbbra is jelenlevő, üdvözlöm, Ingeborg Gressle asszonyjal, ahol azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy az európai számvevőszékkel partnerként kell előrelépnünk, együtt egymás problémáinak ismeretében kell elősegíteni, hogy az európai számvevőszék tegyen eleget annak a feladatének, hogy az európai költségvetés felhasználását ellenőrzi, és egyben a parlamentnek segítségére van a discharge procedúrában. Ennek keretében megreformáltuk a discharge-ot, azt hiszem még ma is pozitív vélemény van, hogy ezt sikerrel megtettük, és ennek keretében azt mondtuk, hogy napi szoros kapcsolatra kell lépni a számvevőszékkel, hogy mi is lássuk, mik azok a problémák, amelyek a kulcskérdéshez, a pozitív DASZ-nak az eléréséhez vezethetnek minket. Én azt mondom, hogy akkoriban komoly előrelépéseket értünk el. Ilyen például a nemzeti parlamentek bevonása ebbe a folyamatba, hogy hogyan tudjuk a nemzeti számvevőszékeknek az eredményeit jobban hasznosítani ebben a kérdéskörben, vagy hadd hivatkozzak akár a legutóbbi időszak pozitív fejleményére, amikor a parlament és a számvevőszék együtt próbált azért harcolni, hogy a válságból az Európai Unió források dinamikus, gyorsabb fölhasználásával hogyan keressük meg együtt a kiutat, hadd emlékeztessek arra, hogy napjainkban a három et tartalmazó meghallgatás, három et tartalmazó jelentések és vizsgálatok kerülnek előtérbe, ez lehet az a kulcskérdés, ami a jövőben is az európai polgárok számára mind a parlament, mind a számvevőszék együttműködését meg fogja határozni. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönjük szépen. Még egyszer a jelasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Fazakas úr a válaszát is. Valóban nagyon minőségi ugrást értünk el, egy új dinamikát valósítottunk meg a számvevőszékkel kapcsolatban, és ön nagyon hozzájárult ehhez a munkához. Szeretnék a válaszaival kapcsolatban, az adott válaszaival kapcsolatban néhány kérdést feltenni az ellenőrzési eszközök helyzete a különböző tagállamokban. Ön úgy gondolja, hogy Magyarországon az ellenőrzési eszközök különböznek az uniós eszközöktől. Ezt ki tudná fejteni kicsit? Hiszen ezeket az új eszközöket, a nemzeti számvevőszékekkel tartott kapcsolatokat erősítenünk kell. Tehát ezzel kapcsolatban tudna-e még bővebben beszámolni, mennyiben különbözik, és mennyiben ugyanaz a számvevőszéki módszertan Magyarországon és az EU-ban? Köszönöm. Köszönöm szépen. A válaszomat azzal kezdeném, hogy fő célunk, hogy a nemzeti számvevőszékekkel is minél szorosabban minél hatékonyabban együttműködve oldjuk meg a közös feladatot, az európai költségvetés kiadásainak ellenőrzését, és ennek kapcsán ugye mi is megpróbáltunk különféle különüléseken, különféle tárgyalásokon, vagy akár a Intoszájnak a kontaktkomitéiban tartott üléseken elérni, hogy a nemzeti számvevőszékek tartalmilag ugyanolyan ellenőrzéseket hajtsanak végre, mint az Európai Számvevőszék, ezáltal az egymás anyagai korlátlanul felhasználhatók legyenek, ne kelljen párhuzamosságot tenni. Akkor mindannyian tapasztaltuk, hogy egyes országokban, főleg ahol a regionális önállóság nagyon kihangsúlyozott, itt kimondom, én a németekkel tárgyaltam, és bizony csalódott voltam, amikor meg kellett tapasztalnom, hogy a regionális német számvevőszéknek még a központi számvevőszék sem mondhatja meg, hogy milyen program szerint dolgozzon, így nem tudjuk biztosra venni, hogy ők készek velünk együttműködni abban, hogyan, mikor, milyen tartalommal kelljen vizsgálni. Ezen túl kell lépnünk, ez volt az a közös próbálkozásunk, amikor azt mondtuk, hogy minden ország pénzügyminisztere vagy illetékes szerve egy nemzeti deklarációt adjon és igazolja, hogy az európai pénzeket jól költik el. Ekkor jött az, hogy egyes országokban erre nincs mód, mert az egyes számvevőszékek nem dolgoznak. Én azt tudom mondani, hogy a magyar számvevőszék ahogy azt angolul mondják, more than happy volt, hogy együttműködjön az Európai Számvevőszékkel, az Intoszáj elnökéként Kovács Árpád, aki külön engem javasolt és jelölt erre a posztra, ért el, hogy az Európai Számvevőszéket vegyék föl az Intoszáj tagjainak, és így közös metodológiát dolgozzanak, és ő bármikor kérés kap, akár a magyar kormánytól, akár Európától, hogy melyik területen kéne külön vizsgálatot végezni, akkor még új források nélkül is a meglevő források allokációjával kész ennek eleget tenni, és reméljük, hogy ez lesz az a viselkedés, ami egész Európában jellemzővé válik, és akkor azt tudjuk mondani, hogy a nemzeti számvevőszékek munkája fogja megalapozni az európai számvevőszék tevékenységét, és így a parlament effektív discharge tevékenységét. Grazie. Onorevole Andreasen. Köszönöm szépen, Andreasen asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Fazakas úr, köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk ma. Két kérdést szeretnék föltenni. Először is. Látom az önéletrajzában, hogy nincsen tapasztalata az auditálással kapcsolatban, egyáltalán is tapasztalata. A múltbeli felelősségei aminek része volt, hogy a szakbizottság elnöke is volt, kereskedelmi miniszter, ipari miniszter. Ennek nincsen sok köze ahhoz, hogy egy auditor milyen munkát végez. Tehát a kérdésem az, hogy ön hogyan szeretné felvállalni ezt a felelősséget, figyelembe véve, hogy nincsen ilyen háttere. A második kérdésem. Az első kérdésemhez csat Lakozik. Ön elnöke volt ennek a szakbizottságnak, most pedig auditor szeretne lenni. Tehát az európai intézményeknek mentesítést biztosítanak-e a jelenlegi számvevőszéki vélemény alapján? Bár nem értek egyet önnel. Ön azt mondja, hogy nincs tapasztalatom, és utána mondja, hogy öt évig auditálással foglalkoztam magában itt a parlamentben is. Hát ez maga már tapasztalat, de hadd mondjam azt, hogy én 71-től az egyetem óta mindig gazdasági területen dolgoztam, mindig komoly beruházásokat készítettem elő, rengeteg funkcióm volt, amikor felügyelőbizottságként én magam adtam a magyar szabálynak megfelelő auditot az általam felügyelt társaságoknak, Úgyhogy én azt tudom mondani önnek, hogy igen, dolgozom, dolgoztam ezen a területen, és úgy érzem, hogy meg tudok felelni azoknak az elvárásoknak, amit az Európai Számvevőszék auditoraival szemben támasztanak. Külön aláhúznám, hogy az Európai Parlamentnek, ezt mind korábban megfogalmaztuk, amikor a feltételeket fogalmaztuk meg, és az Európai Számvevőszéknek is az az érdeke, hogy minél kiegyensúlyozottabb, minél szélesebb körű merítésből kapjanak tagokat, ezért is voltunk büszkék korábban is, engedélyeztük akár a bankároknak, akár más gazdasági szakembereknek a munkáját, azt mondván, hogy az auditor munkát maga az a személyzet fogja végezni, akit majd ott mi alkalmazunk, és én azt hiszem, hogy megvan mind a tapasztalatom, mind a hozzáértésem, nem is beszélve a diplomám, hiszen természetesen könyvvizsgálói diplomával is rendelkezem ehhez a munkához. Ami a discharge kérdését illeti, mi öt évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy pozitív DAS esetében tudunk discharge-ot adni. Kálasz bizottsági alelnök úrral, a Európai Számvevőszékkel együtt azon dolgoztunk, hogy ezt el tudjuk érni, és azt mondtuk, hogy magát a folyamatot nézzük. Ha azt nézem, hogy öt évvel ezelőtt a negatív képlet duplája volt annak, mint ami most van, mint egy 60%-a a tranzakcióknak volt megkérdőjelezhető. Mára ez a szám 30% alá ment, akkor azt tudom mondani, hogy kérdésére én nem vagyok jogosult választ adni, hiszen a discharge-ot az Európai Parlament fogja adni, de én mindenképp a tendenciát figyelembe véve azt mondanám, hogy jól indultunk el öt évvel ezelőtt, amikor azt mondtuk, hogy ez nem elfogadható, és mindenkinek, elsősorban a bizottságnak a feladata, hogy ezt megtegye. Örömmel vettem akkoriban Ingeborg Gressle asszonynak a pénzügyi szabályozás és egyéb területen bevetett kezdeményezéseit. Örömmel veszem, hogy a bizottság most már ad belső elszámolási jelentéseket, és bevezettek olyan kontrollmechanizmusokat, amelyek a korábban legveszélyeztetettebbnek tartott mezőgazdasági területen ma már pozitív végeredményt hoznak. Még egyszer a válaszom, önök dolga, távol álljon tőlem, hogy ebbe én beleszóljak, hogy adnak-e discharge vagy nem, de ha a folyamatot nézzük, a kép számomra pozitív. Grazie. Onorevole Csáci Merkágis. Köszönöm, Hati Márkákis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először Andersen asszonytól eltérően én nagyon örülök annak, hogy a számvevőszék tagja lesz valaki, aki politikai megértést is mutat. Mert hogyha csak olyan embereket veszünk, felvesznek fel, akik csak összeadásokat tudnak végezni, ez nem elég, politikai értékítéletre is szükség van. Fazakas úr, szükségünk van az ön szakértelmére. Kicsit irritál engem, hogy fél órával ezelőtt Deutsch úr elküldte ezt a dokumentumot nekünk. Éppen elég időnk volt, hogy felkészüljünk erre a jelölésre, foglalkozhatunk volna eleget. Én nem tartom ezt a húzást túlságosan jónak, és nagyon sajnálom, nagyon tisztelem Deutsch kollégát, de ennek ellenére nem találom helyén valónak, hogy fél órával a kezdet előtt dokumentumot küld. Nagyon jól ismerjük az ön munkásságát Németországban, Fazakas úr, úgyhogy szakmai szempontból semmiféle fenntartásunk nincs. Egyetlen egyszerű kérdésem lenne. Tudom, hogy könnyen fog rá válaszolni, de a többi jelöltre is vonatkozik itt ma nevezetesen az idegen nyelvek ismerete. Ennek gyakran nem adunk elég figyelmet. A számvevőszeken három fő munkanyelv van, ha nem ismeri ezeket az ember, nagyon nagy problémái lesznek. Ezért szeretném tudni, mi a helyzet az angol, német ismereteivel, bár tudom, hogy a német ismeretei nagyon jók, és a francia ismereteivel. Köszönöm. Frage, Köszönöm szépen, hogyha megengedik, akkor először szóltam itt magyarul ebben a szakbizottságban, természetesen elnökként angolul vezettem az üléseket, és ahol lehetséges volt, mindig németül szóltam hozzá, németül nyilatkoztam, nagyon szeretem használni ezt a nyelvet. Ma délelőtt volt egy kis előkészítő ülésünk, és ott is felmerült ez a kérdés, hogy mi a helyzet a három nyelven, és nagy meglepetéssel hallottam, hogy azt mondják, hogy állítólag két munkanyelv van csak a számvevőszeg, ez feltételes módban mondom, a francia, német, tehát, amint tudják, én német nagykövetés voltam, Magyarországon engem uh, Mr. Deutschlandnak neveznek, mert 40 évvel ezelőtt is német ügyekkel foglalkoztam. Angolt tanultam, időközben ezt elfelejtettem kicsit, és közben az Európai Parlamentben ezt megint újjá élesztettem, de az angolom, az angol tudásom nincs olyan magas szinten, mint a németem, de azért elég jó, és franciául se lehet engem eladni, és remélem ez nem is következik be. Ami az ön megjegyzéseit illeti, a politikai megértést illetően. Én megpróbáltam nagyon diplomatikus lenni a válaszaimban. Én technokrata voltam mindig. Én nem politikus voltam. 2005-ig, amikor európai parlamenti képviselőként pártba beléptem, de most felfüggesztettem a párt tagságomat, tehát nagyon sok tiszteletbeli pozícióm volt, európai dialógus, Európa mozgalom, Magyarország, Európában, minden Európával kapcsolatban. És ezt most mint feladtam. Ön erre a politikai rálátás, a politikai szakértelemre utalt, de Magyarországon a politikus, politikai jelzőhöz negatív jelzők társulnak. Ami a megkérdéseket illeti, a panaszát illeti, egy kis időt szeretnék majd erre, hogy ezt megbeszélhessem önökkel. a vádolnak, hogy ügynök lettem volna, kém lettem volna. Természetesen a belügyminisztériummal együttműködtem, de amikor Magyarországon a miniszterelnökkel kapcsolatban fölmerültek ugyanilyen vádak korábban, akkor ö, dokumentumok kerültek napfényre. Az én nevem nem szerepel benne. Ö, Deutsch úr ön készítette ezt a dokumentumot el, de higgyenek nekem, akkoriban hivatalosan kértem, hogy ezeket a dokumentumokat hozzák nyilvánosságra. Hagy lássa mindenki, tárgyalásokról van szó. Tartalmi dolgokról. De nekem nincsenek titkaim. Ezek a dokumentumok még mindig arra várnak, hogy nyilvánosságra kerüljenek, és majd akkor kiderül az igazság. Egyébként 11 más név is szerepel itt, közben négy Fidesz tagja is, és ők ezen kívül. A másik vád, hogy gyanús lennék, akkoriban egy MIG gépet vásárolt a minisztérium Magyarországon Oroszországból. És ott kiderült, hogy az én cégemnek semmi köze nem volt ehhez akkor. Akkor bocsánatot is kértek tőlem, köszönetet mondtak, hogy részt vettem a tárgyalásokon, és ezért elmondhatom, hogy sosem citáltak bíróság elé, és még egyszer a minisztériumot illetően még ma is pozitív példaként emlegetik, hogy egy minisztériumot hogy lehet megreformálni. Kovács Árpád, akire ön is utalt, külön elkötelezte magát a jelöltségem mellett és nagyra méltatta a minisztérium munkát. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy most érkezett csak ez a papír, hogy nem volt lehetőségem arra, hogy korábban válaszolhassak rá, de nyitott vagyok minden kérdés megválaszolására. Köszönöm. Honorable Deutsch. Deutsch úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim! meggyőződéses európai párti politikus voltam mióta, 1988 óta, még a kommunista rendszerrel szemben ellenzéki politikusként a közéletbe eh, léptem, és eh, meggyőződéssel vallom azt, hogy nagyon fontos demokratikus értékek közé tartozik eh, az, hogy fontos népképviseleti szervek, mint például az Európai Parlament, amikor egy olyan intézményt gyakorol, működtet, mint egy számvevő jelölt meghallgatása, akkor itt a nyilvánosság előtt, a sajtó érdeklődésére, ha tetszik, ugyan most nincs internetes közvetítés, de a legszélesebb közvélemény szeme láttára gondoljuk azt végig, beszéljük azt meg, hogy a jelölt alkalmas-e vagy sem. Tisztelt Bizottság, eh, én úgy gondolom, hogy eh, egy ilyen nyilvános diskurzus keretében tudunk eleget tenni ennek a nagyon fontos európai kötelezettségünknek. Az alkalmasság megítélésem szerint egy európai számvevő esetében arra három értékre épül, amire az európai számvevőszék működése épül, ez pedig nem más, mint sem a függetlenség, a pártatlanság és a fedhetetlenség. Fazakas Szabolcs jelölt úr fedhetetlenségével kapcsolatban nagyon súlyos kérdések merülnek föl. Megítélésem szerint nem fedhetetlen személyiség, és a fedhetetlenségének a hiánya az alkalmatlanságát jelenti. Fazaka Szabolcs úrnak volt lehetősége, hogy a politikai, közéleti, szakmai pályafutásáról... Honorable Deutsch, kérdő szkúsza. úr, elnézést, szakítja félbe az állnak. Elnézést, de most nem azt kellene megvitatnunk, hogy milyen vádak érkeztek, egyszerűen kérdéseket lehet feltenni a jelöltnek, ha van kérdése fazakasúnak, kérem, tegye fel. De egyébként ezt a lehetőséget kínáljuk itt most csak. Még feltenni Fazakas Szabolcs jelölt úrnak a általa is elnökölt Európai Parlamenti Költségvetési Ellenőrzési Bizottság kérdéseire, miért tagadta el azt a tényt, hogy 1976 és 1989 között a Magyar Kommunista Titkos Szolgálat ügynökeként tevékenykedett. Erre vonatkozó dokumentumok egyébként Magyarországon eh, nyilvánosak. Erről egyébként módja és lehetősége lett volna beszámolni, sajnáljuk, hogy ezt nem tette meg. Másodiként azt szeretném megkérdezni, hogy miért nem adott arról tájékoztatást, hogy egy a fedhetetlenséget szem előtt tartó testület, egy a közpénzek felhasználására, eh, felhasználásának ellenőrzésére hivatott testület tagjává történt terülése kapcsán, hogy mintegy 9 esztendővel ezelőtt Magyarországon egy eh, fegyver beszerzéssel kapcsolatos ügyben nagyon komoly korrupciós gyanúba keveredett, és ezzel kapcsolatban a magyar parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága vizsgálatot is folytatott, ahol neki meg kellett jelennie. És végül, de nem utolsó sorban, miért állította azt a tényekkel ellentétben, hogy amikor ő közigazgatási államtitkárként, illetve miniszterként dolgozott, akkor a Magyar Állami Számvevőszék eh, mondta Fazakas úr, semmifajta kifogást nem tett a minisztérium a működésével kapcsolatban, bárki a Magyar Állami Számvevőszék nyilvánosan elérhető internetes honlapján láthatja, hogy szinte minden esztendőben 1995 és 98 között súlyos kifogásokkal illette a minisztérium gazdálkodását, jogszerű működését a Magyar Állami Számvevőszék. Három kérdésem, miért tagadta el a titkosszolgálati múltját, miért nem tájékoztatta a bizottságot a korrupciógyanúról, és miért állítja azt, hogy nem volt a Magyar Állami számvevőszék kifogása, amikor a dokumentumok ennek az ellenkezőjét tanúsítják. Prima di dare la parola al signor Fazagas, um, vorrei pregare, come ho già detto all'inizio di questa seduta. Fazakas úr, már mondtam az ülés elején, kollégák, hogy mindenki röviden szóljon hozzá. Hogyha valaki négy percig szól hozzá, akkor nincs a többieknek ide fazakas úr öné szó. Nem mondom, hogy köszönöm a kérdéseket, mert mindegyik olyan föltételezéseket, gyanúsításokat tartalmaz, amelyeket vissza kell utasítanom, és így végeredményben azt a állítását is, hogy én a fedhetetlenségem bármilyen kérdés szenved. Az egyik, mint említettem, kár, hogy csak most kaptam ezt a kérdést, mert akkor miután kineveztek államtitkárnak 96-ban, akkor az erre hivatalos szervezet parlamenti szervezet átvizsgálta, és írásba megadta Dajcs úrnak majd utólag otthonról, amint hazaérek, elküldöm, hogy állítja és, meg, és kiadja, hogy soha semmifajta módon nem voltam a 3 per 3-nak tagja, amely a kinevezésemnek feltétele volt. Ez a dokumentumon megvan, az, hogy a belügyminisztérium rólam, mint másokról is mint a más minisztériumokban dolgozó partnerekről dossziét vezetett, az nem azt jelenti, hogy én bármi módon ott alkalmazásban vagy ügynökként dolgoztam volna. A másik kérdés, mint említettem, igen, amikor a Daimler Chrysler képviselője voltam, egy oroszországi befektetés kapcsán hívtak meg a, mini, a bizottságba. Ezt én természetesnek tartom, amikor vizsgálták, hogy ki milyen módon lehetett ott korrupció. Nyílt meghallgatás után a bizottság elnöke kért elnézést a meghívásomért, és mondta, hogy bocsánatot kér, de a gyanúk nem igazolódtak be, sőt az ellenkezője. A harmadik pedig az átalakítás alatt levő minisztériumról az állami számvevőszék mindig a legnagyobb elismerés alapján beszélt. Hadd mondjam azt önnek még egyszer. Ezeket az ügyeket 2002-ben fölvetették, azóta engem az Európai IPU-nak elnökségévé választottak, azóta megválasztottak európai parlamenti képviselőnek, és elnézést, hogy így mondom, mai napig 2002 óta sosem hallottam erről az ügynökségi problémáról. Nagyon meglepő, hogy éppen ma merül föl, a minisztériumi munkám elismeréseként az akkori ellenzék tapsa mellett kaptam a legnagyobb magyar kitüntetést, a köztársasági érdemrendet a középkeresztel, és hát ne haragudjon, a Daimler Chryslernél meg bebizonyosodott, hogy a cégemnek és nekem semmilyen módon nem volt összefüggése. Én állítom, elnök úr, hogy a fedhetenségemet nem lehet kikezdeni, és én azt hiszem, hogy a kérdésekre bárkinek bármikor kész vagyok válaszolni. Köszönöm. Grazie. L'ultima domanda, 30 secondi, perché siamo fuori tempo. Köszönjük szépen a válaszokat. Gressle asszony, nagyon szépen köszönöm. Üdvözölni szeretnénk Fazakas úr. Tényleg nagyon jól ismerjük egymást, és nagyon jó lenne, hogyha ezeket a vádakat egyszer és mindenkorra letudnánk, mert azt hiszem a jövőbeli munkája szempontjából nagyon fontos. Egyébként csak annyi lenne a azt gondolom, hogy nagyon jól együtt fogunk tudni működni, mert a mi szempontunkból ismeri ezt a munkát. De nagyon fontos legyen, hogy ezeket a vádokat le tudjuk. Köszönöm. Visszakérdezhetnék? Nyilván ezzel kapcsolatban egy nyilatkozatot fogok kiadni. Igen, természetesen, ezt tagadni fogom. Még ma talán, de szeretném, hogyha a jegyzőkönyvbe felvennék, hogy mit mondtam ezekkel a vádakkal kapcsolatban. Kreszle asszony, nagyon régen ismerjük egymást. Ennyi alatt az idő alatt soha sem merült fel, hogy 2002-ben volt ez az eset, és senki sem vetette fel, hogy a belügyminisztériumban létezik ez a dosszié. Ezért naív azért az az elképzelés, hogy a külügyminisztérium a belügyminisztérium tudomása nélkül ö, tehetett volna, amiről a nagykövet ne tudott volna. Köszönöm. Köszönjük szépen akkor, köszönjük a jelöltnek, Fazakas úrnak, köszönjük a meghallgatást. A következő meghallgatás következik, amely a litván hatóságok jelöltje, Rassa Budbergite. Tisztelt elnök úr, csak a későbbi félreértések elkerülése véget, hogyha a minden kétséget kizáró tények azt bizonyítják, hogy Fazaka Szabolcs úr nem mondott most igazat. Azaz, mind a három állítás, amit megfogalmaztam, az megfelel a valóságnak, akkor mi lesz mindennek a következménye. Erre holnap az értékeléskor térünk vissza, vagy most tud valami iránymutató gondolatot megfogalmazni, elnök úr? Scusi, uh, onorevole, l'ho già detto prima, di queste questioni ne parleremo. Az elnök. Már mondtam, hogyha majd az értékelésekre visszatérünk, akkor beszélünk erről, ma csak a meghallgatás foly, kérdések, válaszok. A második jelöltet kérnénk.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 Allora, benvenuta. Le comunico che uh, a 5... Üdvözlöm. 5 perce van arra, hogy megtartsa a bevezetőjét. Tehát még egyszer szeretném üdvözölni, és közölni önnek, hogy öne, hogy 5 perce van a bevezetőjére, aztán 10 percben a jelentést jövő szó. Tessék önni a szó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 Hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma önökkel, és megvitathatjuk, hogy hogyan járulhattak hozzá az európai költségvetés hatékonyabb kezeléséhez, amennyiben megválasztanak az Európai Számvevőszék tagjává. 2006-ban már az a megtiszteltetés ért, hogy eljöhettem ide a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságba a parlamentnek, be, és megoszthattam önökkel a tapasztalataimat a litván parlamentet illetően, illetve a legfelsőbb auditáló intézetet illetően, hogy hogyan is kezeljük az államháztartást. Meg vagyok róla győződve, hogy ma kitűnő lehetőségem nyílik arra, hogy hosszú ideig tartó együttműködést valósítsunk meg. A szakmai karrierem mindig is az államháztartást illetően folyt, különböző minisztériumokban dolgoztam, és a Nemzeti Audit Hivatalban, számvevőszékben, ahol az államháztartás kezelésével foglalkoztam. Én úgy gondolom, hogy megfelelő a szakmai tapasztalatom, és hogy fel vagyok készülve arra, hogy szembevőszéki tagként működjek majd az EU szerződéseknek megfelelően. Én úgy gondolom, hogy azok az értékek, amiket évekig követtem, felkészítenek arra, hogy megfeleljek az elvárásoknak, és hatékonyabbá tegyem az Európai Uniót. Mint főszámvevő, függetlenül léptem mindig, pártatlan voltam és objektív. Szeretném önöket biztosítani, hogy amennyiben kineveznek, mindig függetlenül fogom végezni a munkámat, és az auditálási normákat és az etikai normákat mindig követni fogom. Két irányban fogom folytatni a munkámat. Először is a nemzetközi auditálási normákat követni fogom, a gyakorlatot is, és azokat a procedúrákat, amelyeket a bíróság jelölt ki. Másodszorban hatékony munkát végzek majd, a tagságomat illetően tartom a kapcsolatot a tagokkal. Proaktív leszek. Ez lehetővé teszi majd, hogy a bíróság célkitűzéseit kövessük, mi szerint az auditok hatását maximalizáljuk és hatékonyá tegyen. Véleményem szerint a számvevő szék a következőket kell végrehajtani, szem előtt tartani, minőségbiztosítás, minőség ellenőrzési tevékenységek, az auditálási erőforrások optimalizálása és a speciális auditok végrehajtása. Én elkötelezettje vagyok a nyílt együttműködésnek, és azt hiszem, hogy egyet kellene működnie a nemzeti hatások, hatóságokkal és az Európai Unió szervekkel. Először is a jogi aktusok eltérő interpretációjának kell véget vetnünk. Ebben az Európai Parlament szerepe is nagyon fontos. Öt évig dolgoztam a Litván Parlamentben, és nagyon jól tudom, hogy a, csak a átlátható, beszámoltatható, jól működő apparátus teheti lehetővé, hogy felvállaljuk a felelősséget, és megfelelő államháztartást vezessünk. Én támogatom Önöket, tisztelt tagok, és azt javaslom, hogy én is támogatom azt a javaslatot, hogy nemzeti bevallásokat tegyünk, az igazoló nyilatkozatot, illetve figyelembe vegyük a szabályok egyszerűsítését. Ezek azok a kérdések, amelyek már régóta foglalkoztatják a számvevőszék és az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a számvevőszékek találkozóit. De még mindig nem kaptunk rá egyértelmű válaszokat. Tisztelt tagok! Nagyon örülök annak, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy biztosíthatom önöket de én is szeretnék megoldásokat találni arra, hogy hogyan működhetnénk együtt. Önök az egységes Európa állampolgárainak képviselői. Nagy figyelemmel követtem az önök munkáját, és a célkötőzéseit, és remélem, hogy hozzájárulhatok a számvevőszék munkájához. Egyébként úgy gondolom, hogy ez az az intézményem az egyik legprofessionálisabb intézmény az auditás területén. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseiket. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Most a jele asszony a szó jelentéstevői parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Először is szeretném üdvözölni Budbergite asszonyt itt a szakbizottsági ülésünkön. Azt hiszem, hogy ön nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet minisztériumból kiindulva jó számvevőszéki taggá, legalábbis jó jelölté válni. Az ön válaszaiból legalábbis azt tudtam leszűrni, hogy nagyon jó jelöltel van dolgunk. Akkor most nézzük egy kicsit a válaszokat részletesebben. Beszéltünk arról, hogy mely intézménynek milyen hatásköre van, illetve milyen audit feladatköre van a költségvetéssel kapcsolatban, és hogy egészen pontosan mi a munka megosztás az európai számvevőszék, illetve nemzeti számvevőszékek között ezzel kapcsolatos válaszát nagyon érdekesnek találtam. Egyébként pedig azt is látjuk az ön válaszaiban, hogy a nemzeti hatóság önöknél megfelelőképpen végezte eddig a munkát, és reméljük, hogy a nemzeti számvevőszékek közötti együttműködés javul majd. Az ezzel kapcsolatos elképzeléseire lennék kíváncsi, tehát hogyha az európai számvevőszék tagja lesz, akkor hogyan tartja majd a kapcsolatot a nemzeti számvevőszékekkel? Köszönöm a kérdést. Ami az európai költségvetés végrehajtását illeti, itt ugye több félnek is van felelőssége. Ami viszont a bizottság és a nemzeti kormányok hatáskörét illeti, természetesen azt kell figyelembe vennünk, ami konkrétan a szerződésben lefektetésre került. Nyilvánvalóan a számvevőszéknek is megvannak a maga felelősségi körei, de természetesen a számvevőszék semmilyen módon nem változtathatja meg az alapszerződéseket. Abban viszont hiszek, hogy az audit tevékenységet igenis lehet javítani, lehet jobbá tenni, mind európai, mind pedig tagállami szinten úgy vélem, hogy a tagállami ellenőrző hatóságoknak, számvevőszékeknek, számviteli rendszereknek még lenne szüksége némi javításra, átételre. Sokkal szorosabban kellene ellenőriznünk, hogy az európai alapokat megfelelőképpen használják-e fel Egyébként pedig az a véleményem, hogy a számvevőszéknek jobban együtt kellene működnie a nemzeti számvevőszékekkel, és jobban felhasználhatnák a különböző intézmények, ellenőrzési intézmények által elvégzett munkát is. Természetesen az Európai Számvevőszéké a legfontosabb ellenőrzési feladat. Ennek azonban nem szabad azt jelentenie, hogy az Európai Szemvevőszék nem bízik a nemzeti intézmények által elvégzett munkában. Tehát mindenképpen együttműködésre van szükség, nem feltétlenül egymás ellenőrzésére is. Én is ebbe az irányba szeretnék elmenni a munkámban. Ajala Szender asszony további kérdései. Eléggé bonyolult kérdéseket kell felvetnünk, és hogyha megnézzük a kérdőívre adott válaszait, akkor azt látom, hogy felvetette annak lehetőségét is, hogy mi, mennyire technokrata jellegű megközelítést kell alkalmaznunk. Válaszában azt írja, hogy minden érdekelt fél aktív részvételét tudja támogatni, természetesen mindenki maradjon a saját feladatánál és felelősségi körénél ezen belül. Ami a pénzügyi és számviteli kérdéseket illeti, tehát szeretne együttműködni több szervezettel, és az lenne a kérdésem, hogy ez csak egy ötlet, ez csak a nyitottság jele, vagy pedig konkrét eszközök is vannak az ön kezében arra, hogy a különböző érdekelt feleket hogyan tudja majd aktívan bevonni az együttműködésbe, méghozzá hatékony és ellenőrizhető módon. Válasz. Szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, amit már egyszer egyébként elmondtam, vagyis azt, hogy a Lisszaboni szerződés a számvevőszékek és a nemzeti ellenőrzési intézmények együttműködését szorgalmazza. Tehát mindenképpen szövetségesként kell tekinteni az európai ellenőrzési intézményeket, a nemzeti ellenőrzési intézményeket. Ez azt jelenti, hogy mind nemzeti, mind pedig nemzetközi szinten az ellenőrző szerveknek sokkal jobban kellene együttműködniük. Sokszor a különböző szervek nem nagyon tudják meghatározni, hogy hogyan lehetne a különböző forrásokat a leghatékonyabban felhasználni. Az én célkitűzésem, a mi célkitűzésünk az, hogy felhasználjuk egymás eredményeit és tapasztalatait. Ez azt jelenti, hogy a vezető auditor, a vezető ellenőrzési intézmény, ez általában a számvevőszék lesz, tulajdonképpen felhasználhatná a nemzeti ellenőrzési intézmények által elvégzett munkát, vagy legalábbis a saját ellenőrzéseit az ellenőrzött és elfogadott nemzeti ellenőrzési adatok alapján tudná továbbvinni. Szerintem ez nagyon fontos az európai számvevőszék szempontjából, és szerintem már el is indultunk ebbe az irányba. Célkitűzésünk, hogy tovább folytassuk ezt a munkát, hogy némi változtatást hozzunk, például az igazoló nyilatkozatokkal kapcsolatos eljárásokban. Jó lenne, hogyha hatékonyabban fel tudnánk használni a tagállamok által elért eredményeket. Hogyha megnézzük a jogsértési eseteket, amiket feltártunk az ellenőrzési rendszerekben, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb ilyen szabálysértés tagállami szinten valósul meg, legalábbis az Európai Számvevőszék adatai szerint ez így van. Most egyelőre nem tudok specifikusabb választ adni, hogy konkrétan mit tudnék tenni az együttműködés érdekében, ha a számvevőszék tagja lennék, de úgy vélem, hogy fogok tudni tenni érdekében, ennek érdekében, és úgy vélem, hogy közösen kell dolgoznunk ezeken a kérdéseken. Csak így tudjuk legitimebbé tenni, ugyanakkor hatékonyabbá is tenni az EU-s pénzek felhasználását. Köszönöm szépen. Azt kérném a jelöltől, hogy egy kicsit rövidebben válaszoljon. Ajala Szender asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. A következő kérdésem arra vonatkozik, hogy a nemzeti intézmények és a számvevőszék között az adatcsere és az információs csere hogy működik, illetve mi a véleménye a nemzeti ellenőrzési intézmények autonómiájáról, független munkájáról. Válasz. A szerződés arra kötelez minket, hogy együttműködjünk, mármint a számvevőszék és az ellenőrzési intézmények, de minden intézménynek meg kell tartania saját függetlenségét és pártatlanságát. Auditorként nagyon is jól tudom, hogy mit jelent az, hogy független munkavégzés. Az együttműködést nagyon jól el kell tudni választani a különböző intézmények függetlenségétől. Hogyha megnézzük a limai nyilatkozatot, akkor itt is egyértelműen kimondatik, hogy a nemzeti ellenőrzési intézményeknek független módon kell működniük. Véleményem szerint el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudjuk gyümölcsözőbbé tenni az Európai Számvevőszék és a nemzeti intézmények közötti együttműködést úgy, hogy a függetlensége egyetlen intézménynek sem sérül. Ugyanis szerintem a függetlenség az egyik legfontosabb tulajdonsága egy ellenőrzési intézménynek, ezt mindenképp biztosítani kell. De a függetlenségre nem mint abszolút tulajdonságra kell gondolnunk, hiszen függetlenek ezek az intézmények, de mégis elszámoltathatóak és ez az elszámoltathatóság alapvetően a polgárok irányába kell, hogy megvalósuljon. és ezen kívül a polgárok által megválasztott szervek nemzeti és európai parlament felé is elszámoltathatóak kell, hogy legyenek ezek az ellenőrzési intézmények. Tehát még egyszer mondom, mind európai szinten, mind nemzeti szinten a függetlenség és az elszámoltathatóság kettősségének kell megvalósulnia. Következő kérdés. Köszönöm a szót, elnök úr. Én is egyetértek azzal, hogy még nem véleményt kell mondanunk, hanem kérdéseket kell feltennünk, de azért szeretnék véleményt is mondani. Budbergite asszony irányába nagyon pozitív a véleményem. Azt hiszem, hogy az elmúlt öt évben nagyon komoly tapasztalatot szerzett ebben a témakörben. És Litvániában ez alatt az öt éves munka alatt nagyon sok mindent átalakított és jobbá tett a mi nemzeti ellenőrzési intézményünknél. Sokkal hatékonyabb a munka, sokkal hozzáértőbb, a személyzet, és sokkal kevésbé politikus ez az intézmény, mint öt évvel ezelőtt volt. Tehát mindezt ő érte el, és azt se felejtjük el, hogy egyetlen női jelöltként van most itt. De tudom, hogy kérdést is fel kell tennem, úgyhogy lássuk a kérdésemet. Mindenki azon aggódik, hogy az adófizetők pénzét hogyan fogjuk elkölteni, ezt hogyan fogja ön biztosítani. Nincs sok időm, ezért nem szeretnék politikai kérdésekről beszélni, például a költségvetés reformja, vagy a közösségi agrárpolitika reformja, ezek túlmutatnak a mostani meghallgatás keretein. Éppen ezen okból nem fogok beszélni a pénzügyi rendelet alkalmazásának részleteiről sem. A számvevőszék 2009-es jelentéséből hagy idézzek, az unió költségvetésének végrehajtásáról szólt ez. Az idézett jelentés annak ennére, hogy pozitívak a tendenciák, és hogy alapvetően pozitívan értékelte a költségvetés félrehajtását a számvevőszék, Ennek ellenére tehát be kell látnunk, be kell ismernünk, hogy van jó néhány kérdés, van jó néhány olyan részterület, ahol még van bőven javítani való. Nem messze vagyunk a tökéletestől vannak még szabálytalan és jogtalan tranzakciók is. Először is beszélünk a kohéziós alapokról, ami az uniós költségvetés egyharmadát teszik ki. Ez egy olyan terület, ez az a terület, ahol a hibák legnagyobb része felderítésre került, 11 százalék, hogy pontos legyek számvevőként azt kell, hogy mondjam, hogy 11% nem megengedhető hiba határ. A számvevőszék minden évben ajánlásokat ad ki az ellenőrzési rendszer javítására vonatkozóan. Nekem meggyőződésem, hogy minden évben fontos ezeket az ajánlásokat árgus szemmel végig tanulmányozni, Fontos, hogy az e- Európai Bizottság és a tagállamok mindent megtegyenek annak érdekében, hogy az ellenőrzési rendszerükön, rendszereiken javítsanak, méghozzá a számvőszék ajánlásainak e, értelmében. Az Európai Bizottság egy cselekvési terven dolgozik ez ügyben, hiszen tudja, hogy további javításra szorul az ellenőrzési rendszere roppant bonyolult szabályokról beszélünk az uniós források elkötés esetében, ezeket egyszerűsíteni kell, főként eh, arra vonatkozóan, hogy a pályázatok befogadhatóak-e vagy sem. A kritériumok sem mindig eh, következetesek, ezért hogy világosá tegyük mindenkinek a szabályokat, egyszerűsíteni kell rajtuk, így tudjuk biztosítani a források megfelelő elköltését. Thank you, Chairman. Uh... Köszönöm, elnök úr. Budbergite asszony litván szemvőszék elnökeként ön a, talán a legjobb jelölt arra, hogy a hazáját a szemvőszékben sikeresen képviselje. Beszéltem a függetlenségről. Szeretném tudni, hogy ön hogyan vélekedik eh, arról, hogy a számvőszék egyike az unió intézményeinek, és ugyanabból az uniós költségvetésből kapja eh, a pénzt, mint a, amelyet vizsgál. Hogy lehet így igazán független? A másik kérdésem A hetes kérdésre adott válaszában arról szól, hogy semmiféle kompromisszumot nem fogad meg a szabálytalanságok, illetve az esetleges visszaélések esetében a jogtalanság, eh, jogtalan tranzakciók esetében. A jelenlegi eh, DAS igazolási igazoló nyilatkozat ezt eh, így ezt tükrözi vajon? negatív a véleményt adott ki a szemvőszék, negatív igazolnyilatkozatról beszélhetünk. Ez ön szerint milyen mértékben tükrözi az előbb említett tükrözi, illetve a pénzügyi érdekeltség teljes nyilvánosságra hozatala, mint a bizottsági, Európai Bizottság tagja esetében ön szerint valóban kívánatos. Köszönöm. Köszönöm a függetlenségre szóló kérdés, hiszen ellenőrző funkciót ellátó intézmény a végrehajtó hatalom döntésétől függően kapja a, az éves költségvetését. Hát Litvániában is a kormányzat illetve a központi költségvetésből kapja a számvőszék a saját költségvetését. Tehát a minisztériumtól részben függünk. Tapasztalataim alapján azonban elmondhatom, hogy az európai számvevőszék finanszírozása pont hasonló elvek szerint történik. Mégis azt kell mondani, hogy a költségvetési hatóságok eh, nem tudnak nyomást gyakorolni a igazán a számvevőszékre. Vannak olyan tagállamok, ahol a hagyományok miatt a közvetlen a számvőszék finanszírozása, amely a függetlenségének valóban jót tesz. Az európai számvevőszék jelentéseit mindig érdeklődve forgatom. Az igazoló nyilatkozattal kapcsolatban például, és biztos vagyok benne, Meggyőződésem, hogy teljesen független az Európai Számvevőszék, eh, attól függetlenül, hogy az unió költségvetéséből a többi intézmény döntései alapján kapja a szükséges forrásokat. Biztosíthatom önt arról, hogy a demokráciára és a gazdaságra leselkedő legnagyobb veszély bárhol a világon nem más, mint a csalás, a visszaélés régóta dolgozom a közférában, és mindig minden erőmmel azon voltam, hogy a visszaéléseknek elejét vegyük, hogy a csalások ellen fellépjünk, határozottan tegyünk ezek ellen valamit. A korrupció, a csalások visszaszorítása mind nemzeti, mind európai szinten roppant fontos, és láthatjuk is, hogy egyre ritkábbá válnak ezek a visszaélések. Természetesen mindig lesznek ügyeskedők, mindig lesznek visszaélések, de az auditoroknak pontosan ez a munkája, hogy ezekre fényt derítsenek. De még egyszer mondom, az auditoroknak eh, nem az a feladata, hogy a visszaélések a korrupció ellen felépjen, nem. A közintézményeknek maguknak kell a korrupció és a visszacsalás ellen fellépnie, felépniük, az auditoroknak az a feladatuk, hogy fényt derítsenek a már megtörtént esetekre, és ezzel az állampolgárokat és azok alapjogait védjék. Harmadik kérdésére reagálva elmondhatom, hogy pénzügyi érdekeltségeimet és családtagjaim pénzügyi érdekeltségeit szívesen nyilvánosságra hozom, és Beszámoltok arról, hogy a litván szemevőszék vezetését most is gyakorlom, hiszen még csak jelölt vagyok az Európai Számvevőszék kitagságra, és a litván törvények értelmében már most is nyilvánosságra kell hoznom ezeket az információkat. Hazi Markász, kis úr, két kérdésem van. Az első kérdés a nyelvek ismeretét illeti angolul nyilatkozott itt meg. Ezt elegendőnek tartottam a nyelvtudását, de hogy a válaszokat is képes-e angolul, hát ezt nem tudom. A második kérdésem az Európai Főügyész Hivatala, amelyet a Lisszaboni szerződés ír elő. Ön egyetérte ezzel, támogatja és együttműködne -e vele, mint a számvevőszék tagja. Köszönöm. Yes, the treaty provides... Igen. A Lisszaboni szerződés lehetőséget nyújt arra, hogy létrehozzuk az Európai Főügyész hivatalát. Én ezt az elképzelést támogatom, hiszen így beszámoltathatóbbá válunk, és bizonyos szabálytalanságokat számlákon és tranzakciókban el lehet számoltatni, de attól tartok, hogy nem lesz olyan egyszerű 27 tag állam számára közös megoldást találni, mert ez csak egy lehetőség, de nem kötelező érvényű ez a hivatal. Szerintem ma fontosabb, hogy szorosan együttműködjön az OLAF, az Eurojust és a nemzeti törvény végrehajtó szervek. Dajcs úr. Kedves tagjelölt asszony, itt a vidám lóversenyben, amit az idővel folytatunk, hogy fontos európai kérdésekről lehetőleg lehessen 7 másodpercben kérdést megfogalmazni, majd arra tömören 4 másodpercben válaszolni. Igyekszem a 7 másodperces limitet nem túllépni két kérdésem lenne. Az első az arra vonatkozik, hogy um, ön hogy látja az Európai Unió költségvetésében, melyek azok a kiadási területek, eh, amelyeknek a fokozottabb ellenőrzését látja indokoltnak a előttünk álló eh, esztendőkben. A második kérdésem pedig arra vonatkozna, hogy eh, ugyan említette, hogy a mai meghallgatás kereteit szétfeszítené, az unió új költségvetési politikájával kapcsolatos eszmecsere, de mégis eh, lát -e arra lehetőséget, hogy az európai számbevőszéknél felhatalmazódott szakmai tapasztalat az eh, becsatornázódjon, az, az hasson, az eh, tudja befolyásolni Eh, azt a gondolkodást, aminek része a bizottság, aminek része a tanács, amelynek része az Európai Parlament, és aminek célja egy, egy jobb, egy átláthatóbb eh, európai eh, költségvetési politika, és végül de sorban egy vélemény. Én nagyon örülök, hogy végre hölgy, nő, asszony is van a számvőjelöltek között. Szép szimbólum, hogy épp egy héttel a Nemzetközi Nőnap után kerül sor az önmeghallgatására. Atsakant į jūsų pirmą klausimą, aš norėčiau pasiremti paskutinę. Ami a kérdéseit illeti az első kérdésére válaszolva. Szeretnék a számvevőszék utolsó külön jelentésére utalni, amely a főkockázati területeket beazonosította az Európai Bizottságban. Egyetértek abban, hogy az ellenőrzési rendszereket erősítenünk kell, ami pedig az elviselhető kockázatot illeti, figyelembe kell vennünk, hogy az ellenőrzési költségek mennyire rugnak, mert hogyha például kohéziós politikáról vagy mezőgazdasági politikáról beszélünk, egyik helyzetben a költségek 4%-osak, a másikban 0,1 tizedesek. Tehát szerintem az ajánlásokat követnünk kell. Ezen kívül szeretném megismételni, hogy nagyon tanácsos lenne, hogyha a szabályokat egyszerűsítenénk, különösen az elérhetőséget illetően. Ezen kívül tanácsos lenne szorosan együttműködni a tagállamokkal. A szabálytalanságoknak a többséget nem a bizottságban követik el, hanem a tagállamokban ugyanis. Ezek lennének a fő gondolataim, úgy gondolom, hogy ilyen irányba kellene erőfeszítéseket tennünk. Azt a kérdést illetően, hogy hogyan biztosíthatnánk azt, hogy a pénzeket hatékonyabban küld, költjük el, és hogyan tudnánk együttműködni, hogy az európai költségvetési rátákat hatékonyan és jogszerűen használják fel. Nos, ehhez e, észben kell tartanunk, hogy a dialógusra mindenképpen szükségünk van. Ezen kívül minden új költségvetési periódusra fel kell készülnünk. A számvevőszék a legutóbbi különjelentésében már hangsúlyozta, hogy a 2000 2010-es évben magkoznunk kell a 2014-es időszakról. A nemzeti tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy a 2007-2013 közötti időszakot nem készítettük elő túlságosan jól. Amikor ez az időszak elkezdődött, akkor nagyon nagy felkészületlenségeket tapasztaltunk a tagállamokban. Tehát az időbeni felkészülés fontos kérdés. Ön Litvánia második asszonya, és tudom, hogy a litván nagyon nagy szerepet játszanak ezen a területen, ezért szeretnék gratulálni önnek, és szeretnék kérdést feltenni önnek. Litvánia a korrupciót figyelembe véve igen nehéz ország, hogy a korrupciós barométert veszük figyelembe, akkor azt látjuk, hogy Litvánia vezető szerepet játszik. Ön mit tett a karrierje során, hogy harcoljon ez ellen? Mi volt a legnagyobb eredménye Litvániában ezt illetően? Köszönöm. Lietuvos audito institucija nėra tiesiogiai atsakinga. A Litván számvevő hivatal nem egy olyan intézmény, amelynek feladatai közé tartozna a korrupció elleni harc. Két testületünk van. Van egy különleges kutató egység, ez a korrupcióval ö, foglalkozik, és a pénzügyi bűnök elleni hivatal, ez pedig a csalásokkal. A számvevő hivatalnak vannak egyezményei ezzel a két testülettel, és együttműködünk velük. A legnagyobb siker, amiről beszámolhatnék a karrierem során, a következő. Minden egyes olyan anyag, amelyet továbbítunk a pénzügyi bűnellenőrző hivatalhoz, kivizsgálásra került, és nagyon gyakran az Olafot is bevonjuk, és figyelemmel követi ezeket az ügyeket. Gyakran megállapítottuk a csalás tényét a vizsgálatnak köszönhetően. Volt néhány olyan eset, amelyről elmondható, hogy a szapárd erőforrásoknak a felhasználását ellenőriztük, és megállapítottuk, hogy bizonyos esetekben csalásra került sor, ezért aztán a pénzügyi bűn ellenőrző hivatalhoz továbbítottuk ezeket az anyagokat, és az Olaf is bekapcsolódott. Volt egy olyan cég, amely dokumentumokat hamisított, és azután a cégnek, mikor erre fényderült, kártérítést kellett fizetnie kérdés. A bíróság előtt születette ítélet ebben a kérdésben, az Európai Bíróság előtt? Lietuvos Respublikoje veikia tokia pati teismų sistema, teisų. Ugyan olyan Litvániában is a igazságszolgáltatás rendszere, mint más demokratikus országban vannak általános ügyekkel foglalkozó bíróságok, és vannak közigazgatás ügyekkel foglalkozó bíróságok. A korrupciós <clears throat> visszaéléseket az általános bíróságokon vizsgálják. Szerintem eléggé független és demokratikus az bírósági rendszer és a bírósági eljárások teljesen rendben folynak. A kandidáto nominato dalle autorità maltesi. Elnök, most pedig áttérünk a máltai jelöltre. Buonasera al signor Galea, che ha 5 minuti per la sua uh, presentazione. 5 percet adok uh, Galea úrnak arra, hogy röviden bemutatkozzon nekünk. Thank you, Mr. President. Köszönöm a szót, elnök úr. Először is engedjék meg, hogy máltaiul szóljak önökhöz néhány szót. Köszönöm szépen a szót, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak ide. Én vagyok tehát a Máltai Hatóságok hivatalos jelöltje a számvevőszéki posztra. Gondolom, hogy mindenki látta az önéletrajzomat, mindenki tudja, hogy milyen jogi tapasztalatokkal rendelkezem, és az is kiderült az önéletrajzból, hogy politikai karrierem is van, és mind politikai, mind jogi témában elég sok tapasztalatom van. Nem sokkal a háború után születtem, kilenc gyermekes családból származom, ami a tanulmányaimat illeti, zenét tanultam, nagyon szeretem a művészeteket, és az elmúlt 30 évben számos egyetemen megfordultam, szociális jog témakörben, munkajog témakörben, és különböző egyéb menedzsmenttel és könyvitellel kapcsolatos egyetemeken. Rendkívül magas kormányszinten dolgoztam otthonomban Máltán, nagyon sokféle szerepet betöltöttem, politikai szerepköröket, döntéshozói szerepköröket, nemzeti, tehát máltai szinten. Ezen kívül egy nagyon fontos bizottságnak az elnöke voltam, annak a bizottságnak, amely az EU és a Málta közötti parlamenti feladatokat határozta meg, vagyis a Málta EU közös parlamenti bizottság elnöke voltam. Az elmúlt évtizedekben, az elmúlt két évtizedben a parlament tagja voltam, miniszter voltam, oktatásügyi és kulturális miniszter, Nagyon sok feladatkört betöltöttem, dolgoztam szociálpolitikai szinten, dolgoztam a belpolitikában, az oktatási politikában. Ezen kívül az egészségügyi minisztériumban is, tehát láthatják, hogy politikai szinten igen sokszínű tapasztalatokat szereztem. Ezen kívül a máltai költségvetéssel is foglalkoztam. Mindezek mellett magas szintű tisztviselőkkel együtt dolgoztam a máltai költségvetés kidolgozásán, biznisztervek kidolgozásán, közbeszerzések kidolgozásán, és azon is dolgoztunk, hogy mindezek megfelelőképpen végrehajtásra is kerüljenek, és hogy figyelembe tudjuk venni a költségvetés, illetve a közigazgatás legfontosabb feladatköreit. Dolgoztam a Máltai nyugdíjrendszer reformján, ezen kívül a kabinett tagja is voltam abban az időszakban, amikor Málta az Európai Uniós csatlakozásról tárgyalt, valamint a költségvetési kérdésekkel kapcsolatos szakbizottságnak is tagja voltam. A Nemzeti Parlamentben mindig is azon dolgoztam, hogy megfelelőképpen meg tudjuk változtatni a máltai törvényeket, hogy elfogadásra kerüljenek a megfelelő törvénymódosítások. Ami pedig a máltai ellenőrzési intézmény számvevőszéket illeti, parlamenti tagságom alatt én voltam a felelős a Nemzeti Ellenőrzési Intézménnyel való kapcsolattartásért és az ombudsmannal való kapcsolattartásért Máltán. Amikor a máltai hatóságok engem jelöltek erre a posztra, akkor mindenképpen úgy véltem, és ők is úgy vélték, hogy fel tudnánk használni azt a rengeteg tapasztalatot, amit ebben az ágazatban megszereztem. Ebben a rohanó és gyorsan változó világban minden politikai intézménynek együtt kell működnie, és minden politikai intézménynek elszámoltathatónak kell lennie. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy a polgárok bízzanak a politikai intézményben, folytatja már angolul a jelölt. Azt hiszem, hogy a tapasztalat mindenhol azt mutatja, hogy az elszámoltathatóság nem feltétlenül megfelelő ahol pedig az ellenőrzés úgy zajlik, hogy nincsen elszámoltathatóság, akkor az nem számít megfelelő ellenőrzésnek. És hogyha nincsen megfelelő ellenőrzés, akkor mindenki megkérdezheti, hogy hol van itt a demokrácia, hol vannak itt a demokratikus erők. Én mindenképp ezen szeretnék dolgozni, vagyis azon, hogy megerősítsem a számvevőszék legitimitását, és hogy biztosítsam azt, hogy a politikusok és az intézmények egyaránt elszámoltathatóak. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Ayala Sender asszony a szó. Köszönöm szépen, Galea úr, szeretettel üdvözöljük Önt szakbizottságunkban. Nagyon sok téma volt, amire rákérdeztünk a kérdőívben, ezeknek egy részét nem sikerült kifejtenie, bizonyára azért, mert nem volt elég ideje rá. Hogyha megnézzük, hogy mik az ön szakterületei, akkor különböző jogi kérdéseket, különösen munkajogi kérdéseket látok itt a válaszokban. Tudjuk, hogy a parlament tagja volt, számos minisztériumnál dolgozott, több szakbizottság tagja is volt többek között a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottsági, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy konkrétan milyen tapasztalatot szerzett a költségvetési ellenőrzés kapcsán. És van itt egy ellentmondás is az ön válaszaiban. Eléggé meglepődtem, amikor ezt olvastam egyébként. Önnek igen hosszú karrierje van, számos minisztériumnál dolgozott, miniszter is volt, és a mentesítési eljárással kapcsolatban nagyon furcsa kijelentéseket tesz a válaszaiban. Egyébként az ön tevékenységével kapcsolatban elég sok nem túl pozitív sajtóhírt olvashattunk. Ön ugyan azt mondta, hogy ezek a cikkek valótlant állítanak. Hát akkor most szeretném megnézni, hogy milyen tevékenységet végzett, és hogy mi történt azokkal a mentesítésekkel, amikről a sajtó igen negatívan nyilatkozik. És mindez megint csak visszavisz minket ezekhez a cikkekhez, amiket a sajtóban olvashattunk. Volt itt egy híres, hírhet szerződés, 400 millió euróról, ezek továbbképzési szerződések voltak, amikkel kapcsolatban a sajtóban igen negatív híreket olvashattunk. Jó lenne, hogyha erről az ügyről néhány szót szólna. Thank you, thank you very much for your question. Köszönöm, kiváló kérdések, egyesével válaszolnék rájuk. A költségvetési ellenőrzés területén különböző szakaszok vannak. Miniszterként a minisztérium vezető munkatársaival együtt biztosítottuk azt, hogy már a költségvetés tervezési folyamata is biztos alapokon áll, hiszen a csak reális költségvetési tervek alapján lehet megfelelően dolgozni, ezeket aztán szigorúan kell ellenőrizni, ezekhez tartani kell magunkat, hogyha reálisak, akkor ez könnyebben is megy. Talán elmondhatjuk arról, hogy itt a pénzügyminisztérium és az én minisztériumom között szemben állt ez a két minisztérium ez alatt ebben a folyamatban, és ez az a szakasz, amelyben arról beszélünk, hogy mik a célok, mik a költségvetési, mi a költségvetési tervezet, reálisak-e a célok, túlzott költségsorokat állítunk ebbe, és így tovább, és így tovább. A költségvetési javaslat a központi kormányzati költségvetési javaslat részévé válik, e, ilyenkor egy tárca költségvetés tervezete, a parlamentben e, vitára bocsájtják, meg kemény kérdéseket intéznek a miniszterhez, amelyre válaszolnom kell, a miniszter kollégáimmal együtt, megfelelő indoklással együtt. A parlament jóváhagyását, ha megkapjuk egy költségvetéshez, akkor a következő feladatunk, hogy a megfelelő végrehajtást garantáljuk. Ehhez külön az ellenőrzés különböző szintjeit használjuk. Van a belső ellenőrzés, a házon belüli, ha úgy tetszik, házon belüli ellenőrzés, és van egy kormány szintű belső ellenőrzési rendszer. Néha konkrét területekre koncentrál ez, de ez egy folyamatosan végzett munka. Folyamatosan árgus szemmel figyelik a tárcák költségvetési végrehajtását, és a vezető a tárcánál dolgozó vezetők, illetve néha akár a miniszter figyelmét is felhívják az egyes problémákra, ahogy azokra fény derül. A kormányzatnak van egy saját fő auditora, de ezen kívül van egy számvevő szék is, amely rendszeresen évente vizsgálja a kormányzati elszámolásokat, és a következő évben egy parlamentnek egy jelentést készít, amelyet a költségvetési eh, szakbizottságban eh, tárgyalnak. Nos, ez az én tapasztalatom a költségvetés ellenőrzés területén. A rendszerünkben nincsen olyan formális követelmény, miszerint egy miniszter vagy, egy, vagy a parlamenti elnök zárszámadást végezne. Nem egy cég megszüntetéséről beszélünk, amikor ugye a hatóságoknak, mondjuk az adó hatóságnak kell jóvá hagyni azt, hogy minden számlát megfelelően lezártunk. A mentesítés vagy zárszámadásra eh, vonatkozóan 20, évig, 20 éves mm, kormányzati tapasztalattal rendelkezem, és e területen a szemvőszékkel minden évben volt együttműködésünk. Komolyan, komoly meggyőződésem, hogy a különböző tárcáknál letöltött évek során pozitív minősítés nélküli véleményt adott ki az ilyen tárcámról a számvőszék. Természetesen az ember joga várja el, hogy egy nagy minisztérium, nagy költségvetésen működő nagy minisztérium vezetőjeként bizonyos hiányosságok elkerülhetetlenek, hibák kockázata nagy lehet, de tekintetben elmondhatom, hogy mégis a mentesítést vagy az elszámolást minősítés nélkül megkaptam a számvőszéktől. Az újságcikkre utalva, Annyit mondhatok, hogy teljesen alaptalan vádaskodásokról beszélhetünk. A nevezett újságcikk egy példánya, vagy egy másolata rendelkezésükre áll, csak hogyha utána kívánnak olvasni konkrétan. Nos, ebben a cikkben utalnak két esetre. Ezek közül az egyik 23 évvel ezelőtt történt. Ezt alaposan kivizsgálták a Nemzeti Számvőszék, az Állami Számvőszék alaposan kivizsgálta ezt az ügyet, és a jelentésében egyetlen egyszer sem hivatkozik rám személy szerint. Az én nevem nem szerepel ebben a jelentésben. Igen, bizonyos hiányosságokra gyengeségekre rávilágított ebben a bizonyos programban, amelyhez megfelelően képzett és tapasztalt szakemberekre volt szükség, és ebben hiány volt akkoriban, de a szemvőszék jelentése nem, semmiféle módon nem vetett rám negatív fényt. Még egyszer mondom, alaposan kivizsgálta ezt a szemvőszék, illetve a korrupció ellenes állandó bizottság is kivizsgálta az ügyet, és kategórikusan fogalmazott a vizsgálóbizottság, és jelentésében kimondta, hogy a bizonyítéknak semmiféle bizonyíték sem volt arra, hogy korrupciósra került volna sor, sőt, éppen ellenkezőleg arra következtetésre jutottak, hogy miniszterként nem vettem részt a program mindennapi lebonyolításában, nem szóltam bele a program vezetőjének a döntéseibe, azokat soha nem másítottam, változtattam meg. Miniszterhez méltó módon jártam el általános szakpolitikai iránymutatást, stratégiai iránymutatást adtam, a tárcavezetőjeként, végrehajtó szerepemnél fogva. Nekem az volt a dolgom, hogy a felelős osztályvezető megfelelően foglalkozzon azokkal a hiányosságokkal, gyengeségekkel, amelyekre rámutatott a vizsgálóbizottság jelentése. Hogyha elolvassák a jelentést, akkor láthatják, hogy a számvevőszék egyetlen egyszer sem említi a nevemet ebben a jelentésben. Tíz évvel ezelőtt egy alapítványt eh, egy alapítvány jött létre, eh, a Holnap iskoláért eh, nevet viselte, és működésének első évét vizsgálták, amikor egy új szervezetet hoz létre valaki. Nyilván az elején vannak bizonyos gyermekbetegségek, administratív hiányosságok, ez elkerülhetetlen, e, voltak hibák, azonban kategorikusan ki kell mondanom, hogy soha semmilyen módon nem vettem részt semmiféle szerződés aláírásában, kötésében, és amennyire tudom, az ország, a hazám közbeszerzési szabályainak tiszteletben tartásával kerültek megkötésre ezek a szerződések. A vizsgálódások, a vizsgálatok arra jutottak, hogy e konkrét esetben történtek hibák, és a vezetőket megfelelően felelősségre vonták ezért. 4 millió máltai fontra utalt. Ennek a 4 milliónak 98%-a fix költség volt, bérköltség, felelőtlenül dobálóznak ilyen vádakkal, hiszen semmiféle szabálytalanságot sem lehet elkövetni azzal, hogy az ember béreket fizet ki, ezek számítógépes könyvelési rendszereken keresztül kerülnek kifizetésre a megfelelő pénzek levonása után, a megfelelő járulékok levonása után. A 4 millió két százalékáról beszélhetnénk maximum, az elnök próbálja megszakítani Kaleja urat, ezeket a vádokat visszautasítom. Köszönöm. Lei deve essere però più breve, perché non ha i tempi europei in questo modo. Elnök. Kérem, fogja rövidebbre, Hatimárkákis úr. Elnök úr, először is gratulálni szeretnék a százszázalékos támogatottsághoz, ez egy kivételes dolog. Bonici úr, a máltai elődje kitűnő szakértő volt, úgyhogy a kérdésem arra vonatkozik, hogy Bonicsi úrral hogyan tartja a kapcsolatot, hiszen neki nagyon nagy a szaktudása, és jó lenne, hogyha ezt át tudná adni. Ezen kívül érdekelne engem, hogy a munkájának a politikai értékelése hogyan áll, hiszen ön tulajdonképpen politikus, és ma már mondtam egyszer, hogy én annak örülök, hogyha valaki politikai szempontból is végzett már munkát. Görögország például mutatja, hogy a nemzeti számvevési módszerek vezettek ahhoz, hogy most válságban vannak. Ön szerint ez hogyan kerülhető el, ezt tudom, hogy egy nagyon politikai kérdés, de szeretném hallani a véleményet. Köszönöm. Ami Bonicsi úrral tartott kapcsolatomat illeti. A máltai hatóságok, amikor közölték velem, hogy én leszek a jelölt, ez volt az első gondolatom, hogy tartom vele a kapcsolatot, és olyan kedves volt, hogy találkozott velem, és bemutatta nekem a számvevőszék módszereit, és tudom, hogy Bonicsi úr nagyon jó munkát végzett, és remélem, hogy a tapasztalataiból sokat tanulok én is, és bővíthetem azokat. Ami a politikai tapasztalataimat illeti. Ahogy már mondtam, a karrierem során gazdasági kérdésekkel, hatékonysági kérdésekkel foglalkoztam. Egy olyan ember szempontjából, aki az országa érdekeit képviseli. És ahogy már mondtam, jogszerűségi, szabályszerűségi kérdésekkel foglalkoztam. Amikor számvevőszégi tag leszek, amennyiben önök úgy döntenek, hogy az leszek, akkor ugyanilyen kérdéseket vizsgálunk meg, de más szempontból. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy valaki, akinek van politikai agya, politikai tapasztalata, és látott már ilyen helyzeteket, ahol megfelelőségi, szabályszerűségi kérdésekkel kellett foglalkoznia, az megértheti, hogy mit jelent az például, hogy komplex szabályzás. Mik ennek az implikációi? Hiszen mi az egész közigazgatási rendszert auditáljuk majd. És én úgy gondolom, hogy valaki, akinek olyan képzettsége, készségei és tapasztalata van, mint nekem, hozzájárulhat a számvevőszék tagjainak munkájához, hogy jobban megérthessük, hogy a számvevőszék jövőképének hogyan feleljünk meg. Elnök, köszönöm, Makovej kolléga. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Köszönöm, Galea úr, hogy ezeket a híresztelés, ezekre a híresztelésekre választ adott. Én elégedett vagyok a válaszával. Nekem lenne egy rövid kérdésem. Ön szerint mely területek kívánnak szigorított ellenőrzést a bíróság rész, a számvevőszék részéről? A második kérdésem, a közbeszerzés területén nagyon nagy a korrupció. Mit fog tenni, hogy megakadályozza azt, hogy korrupció és csalás legyen megfigyelhető az európai alapok felhasználásánál. Ezen kívül lenne egy gondolatom is, ön a hatékonyságot említette, és a hatásosságot, és azt mondta, hogy ha számbevőszéki tag lesz, akkor ezt mindig szem előtt tartja. Én is erre szeretném önt ösztönözni, a hatékonyság az EU-s projektek területén, amit az EU finanszíroz, nagyon-nagyon fontos. Köszönöm. Thank you. Thank you very... Köszönöm szépen. A külön területek, ahol EU-s pénzek felhasználásáról esik szó. Én úgy gondolom, hogy ezek kiemelt kockázatú területek, amelyek kihatnak egyáltalán a DASZra, hiszen a, szá- a bíróságnak az az ítélete, hogy milyen ö, eszközöket lehet felhasználni, milyen területeken. A bíróság már most ö, pozitív döntése van bizonyos területekről. Ezen kívül megállapították azt is, hogy elég nagy a szabályozottság és a jogszerűség szintje bizonyos területeken, de vannak olyan területek, például a kohézió, ahol azért problémák merülnek fel. Én még nem vagyok a számvevőszék tagja, még nem jártam ott, úgyhogy nagyon nagy út áll még előttem, remélem sok tapasztalatot fogok kapni az előző kollégáktól, de engem is aggasztanak ezek a kiemelt kockázatú területek. És ezeken a területeken jobb mechanizmusokra van szükségünk, úgy gondolom. Kétségtelen, ez egy olyan terület, ahol a számvevőszték megpróbálja úgy elosztani az erőforrásokat, hogy nagyobb figyelmet szenteljen az Európai Parlament, az Európai Tanács javaslatainak, annak, hogy a jogszerűtlenségeknek mi az alapja, milyen ajánlásokat lehetne tenni. Természetesen. Persze a közbeszerzési kérdések mindig nagyon érzékeny témák, ezt már láttuk Máltán is, hogy a közbeszerzési ügyek azok, ahol különösen fontos a jogszerűséget és a szabályszerűséget szem előtt tartani. Ami a csalást illeti. Ez egy érzékeny terület. Hogyha a szerződést átolvas az ember, akkor azt látja, hogy a csalás elleni harc feladata a bizottságot terheli és a tagállamokat. A számvevőszék, én úgy gondolom, azért van, hogy biztosítsa, hogy amikor az auditálásokat megszervezzük, akkor az eleve szkeptikus álláspontból induljon ki. A hibák szándékosak-e, avagy véletlenszerűek? Ha úgy látjuk, hogy szándékosak, akkor mélyebbre kell hatolnunk, ki kell terjesztenünk a vizsgálatot, és be kell azonosítanunk azokat a területeket, lehetséges területeket, amelyek előhívhatják ezeket a problémákat. Ha úgy látjuk, hogy csalás következett, akkor az Olafnak át kell adni az ügyet, és a szerződés rendelkezését kell követni. Köszönöm, Gressa asszony. Köszönöm szépen. Kicsit aggódom. Minden évben lefolytatjuk ezt a vitát a szemvevőszékkel, és soha nem jutunk előre. Úgyhogy amit Haci Markakis úr mondott, az a fontos, hogy a nemzeti számvevőszégek hogyan működnek. Szerintem ennek a kérdésnek sokkal nagyobb szerepet kell szentelnünk. Görögországban tudtuk, hogy nem egészen jól működik a nemzeti számvevőszék. Mondták is nekünk, ezt be is hallották, mert mindig megvonta a számvevőszéktől az erőforrásokat a görög állam. Tehát jó lenne, ha ilyen esetekben beavatkozna az európai számvevőszék, felsorolnánk azokat a problémákat, amikre figyelnünk kellene, és ki kellene kérdeznünk az államokat, hogy áll a számvevőszékek helyzete. Ön készen áll egy ilyen feladatra? This is a very important point, I think, that... Nagyon fontos kérdés ez, amit ön joggal is helyesen felvet. A szemvevőszék mind az új szerződés rendelkezése értelmében, szerint, az Európai Bizottság egy felelős egyedül a költségvetés végrehajtásáért, de a tagállamokkal együttműködésben egyértelműen fogalmaznak a, fogalmaz a szerződés, a tagállamoknak nagyobb szerepet és felelősséget kell vállalni, az elszámoltathatóság egyében. A szerződés arra szólítja fel a tagállamokat, hogy belső rendszereiket koordinálják az új szerződés, tehát minden tagállamot arra szólítja fel, hogy a saját házatáján sürgősen rakjon rendet. Ebben persze ezzel mindenki egyetért, úgy vélem, hogy a számvevőszék maga már most is vizsgálja annak a lehetőségeit, hogy hogyan lehet az állami számövőszékekkel, a tagállami állami számövőszékekkel jobban együttműködni. Tisztánban vagyok azzal, hogy 27 tagállammal, amelyekben mindent 27 féle különböző módon csinálnak, mennyire nehéz együttműködni. Közös van, talán majd kitapasztalhatjuk, hogyan lehet előrelépni de roppant fontosnak tartom ezt a fajta együttműködést. Én magam elképzelhetetlennek tartom, hogy az Európai Unió költségvetésének e, tekintetében egy tagállam megfossza e, a tagállami e, számvevőszéket a megfelelő forrásoktól és eszközöktől, lehetetlenné téve azt a munkáját, hogy elvégezze az ellenőrzéseket. Máltán a szemevőszék eh, ki az utolsó szó a saját forrásai költségvetése ügyében. A szemőszéket létrehozó törvény alapján a Máltai szemvőszék eh, végső soron mindig biztosítani tudja, hogy a számára szükséges forrásokat és pénzeket eh, megkapja. Ez szerintem célra vezető. És a függetlenség egyik legfontosabb garanciáját is adhatja. Az autonómia, a függetlenség, autonómia, autonómia függetlenség egyik legfontosabb garanciája pontosan az, hogy források és költségvetés tekintetében ezek a számvőszékek, az auditorok ne függjenek tulajdonképpen senkitől. Mégis azonban erre a párbeszédre van, párbeszédre van szükség. A nemzeti számvevőszékek szakértő rendszeresen találkoznak. Ennek a munkának már most is jelentős hozományát tapasztalhattuk, kapcsolattartó személyek és kapcsolattartó vagy együttműködési bizottság szolgálja ezt a munkát. Remélhetőleg mi hamarabb valóságá válik ez a fajta teljes intézmény együttműködés, hiszen hogyha a tagállamoknak valóban felelősséget kell vállalni az általuk elköltött uniós pénzek eh, kért és azok elkötésének módjáért, akkor ehhez a állami szemvőszékeknek sokkal hatékonyabbá kell válniuk, és az együttműködésnek közöttük is sokkal hatékonyabbnak kell lenniük. A nemzeti ellenőrzési rendszerek, auditrendszerek megbízhatósága és ezáltal kölcsönös elfogadottság elismerése csak akkor elképzelhető, hogyha ez a fajta együttműködés megfelelő, és ehhez az, az Európai Parlamentnek is komolyan hozzá kell járulnia. Ringraziamo il signor Galea per l'audizione e facciamo entrare il Köszönjük. Most pedig a következő jelöltet hallgatjuk meg, eh, a Lengyelország által jelölt Brojislav Kubik következik tehát. Buonasera al signor Kubik. A e 5 minuti. Jó napot kívánok, üdvözöljük. Kubik úr 5 percet kap a bemutatkozásra. Mr. President, ladies and gentlemen. Elnök úr, hölgyeim és uraim. Egyszerre megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben, életemben most először egyébként. Szeretném megragadni ezt a lehetőséget arra, hogy bemutassam önmagam, és szóljak pár szót az eddigi munkámról, szakmai tapasztalatomról, illetve arról, hogy mik a várakozásaim a az Európai Számvőszék remélhetőleg leendő tagjaként. Kezdjük talán szakmai hátteremmel, tapasztalatommal. Szeretném hangsúlyozni, hogy szakmai életutam a pénzügyekkel, az ellenőrzéssel, függ össze, és administratív ügyek intézésével. A belső ellenőrzésért voltam felelős hosszú éveken keresztül, illetve pénzügyekért egy a katovicei adó kamera, kamara vezetőjeként az adóigazgatásért voltam felelős, és ahogy említettem, a egy bánya cégnél, cégnél pénzügyekért, illetve az adóellenőrzésért később. Főszámövőként később szintén jelentős tapasztalattal rendelkezem, az államháztartás be ellenőrzését végezték a legfőbb szemövőszék tanácsnokaként. A felelősségem, a munkám az volt, hogy az elkészített audit jelentéseket felügyeljem. Jelenlegi állásomban pedig pénzügyekért vagyok felelős, meg is mondom, hogy miként, hogyan, az Európai Bizottság felé történő elszámolást felügyelem, a pénzügyi és a jogi osztály vezetőjeként. Az audit ellenőrzési intézményekkel és a pénzügyminiszterrel, minisztériummal szorosan együttműködésben. Remélhetőleg az Európai Számőszék tagjaként hozzájárulhatok a száműszék munkájának javításához, de szeretnék nem csak adni, hanem kapni is tapasztalatokat szerezni, és tudásom legjobbát nyújtani ezért cserébe. Most pedig szívesen állok az önök rendelkezésére, remélhetőleg eh, hasonlóan rövid és tömör kérdésekre tudok tömören és röviden válaszolni. Ajánlá, asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen, Kubik úr, és üdvözöljük, hogy itt van a szakbizottságban velünk. A szakmai tapasztalatait illetően, hát egyértelmű a képe, ezt nem tudom, mit mondani, félbeszakítják. Gracias, presidente. Bienvenido, señor Kubik, a esta comisión. Akkor újra kezdtem. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözöljük Kubik úr a szakbizottságunkban. Az önélet rajzából kiderül, hogy ön erre született, hogy ezt a munkát végezze. És most egy olyan felelősségi kör tölt be Lengyelországban, államtitkár helyettesként, ami számunkra nagyon fontos ebben a szakbizottságban, hiszen hatalmas a vita a társfinanszírozást, illetően a regionális ügyekben. Ön Lengyelország régióinak kijelölésekor nagyon nagy szerepet játszott. Ez hasonló a spanyol helyzethez, úgyhogy én Szeretnék ezügyben három kérdést feltenni önnek. Először, ön hogyan kívánja megoldani azokat a problémákat, amelyek például eh, nacionales de saco financiación Amik a nemzeti költségvetések problémáit illetik, Például azokban az államokban, amelyek szövetségi államok, vagy majdnem szövetségi államok, mint például Spanyolország, vagy az Egyesült Királyság. Második kérdésem. Ön többször, és ezt nagyra tartom, többször említette, hogy azt a kifejezést, hogy elfogadható kockázat Hát, erről talán be tudna számolni, mit ért ez alatt? Ezen kívül. A válaszaiban néha nagyon összetett dolgokat vet fel. Ez kicsit megrémít engem. Önnek nagyon nagy a tapasztalat az adóztatás, az áfa területén, úgyhogy most ez különösen fontos lenne, hogy egyszerűsítsük a procedúrát, így egyszerűbb az ellenőrzés. Erre szeretnék választ. Köszönöm. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, odpowiem na pytanie pierwsze. Köszönöm szépen. Először az első kérdésre fogok válaszolni. Lengyelországban úgy vélem, hogy a regionalizáció kapcsán megfelelő megoldást találtunk, és engedjék meg, hogy néhány szót áldozzak ennek. Konkrétan operatív programokat hoztunk létre, ezen belül is két csoport működik. Először is vannak a nemzeti programok, és a nemzeti programokkal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy eléggé centralizált a megoldásunk. Ezen kívül egy második csoportban a regionális megoldások találhatóak. Úgy vélem, hogy a régiók ezen második szinten belül nagyon jó lehetőségeket kaptak a regionális projektek megvalósítására. Tehát úgy vélem, hogy ez a megfelelő válasz, és ez az én válaszom is egy olyan helyzetre, ahol mindenképpen valamilyen módon össze kell egyeztetni a regionalizációt a központosítással. És Lengyelországban ez a megoldás jól is működött. Még az ezzel az egyel ezelőtti tervezési időszakban indítottuk el ezt a fajta összehangolást, és az új programozási időszakban pedig 16 regionális programunk van, ezen felül pedig egy nagy összefogó program, aminek az a célja, hogy a lehető legjobb kohéziót tudja megvalósítani, főképp Lengyelország keleti régióiban, ezek ugyanis a legkevésbé fejlett régiók. Itt konkrétan öt vojvodiról, vagyis öt régióról van szó Lengyelország területén belül. Nálunk Lengyelországban van egy vidékfejlesztési minisztérium, és konkrétan ehhez a minisztériumhoz tartoznak a regionális projektek. Ez volt a válaszom az első kérdésre, és most nézzük a második kérdést. Itt a kockázatokról és a hiba százalékról kérdeztek. Úgy vélem, hogy a belső menedzsmenttel áll közvetlen kapcsolatban ez a kérdés. És hogyha azt kérik, hogy röviden válaszoljak, akkor mindössze annyit tudok elmondani, hogy a megoldás abban rejlik, hogy megfelelő egyensúlyokat kell találnunk, tehát egyik oldalról az ellenőrzés költsége, másik oldalról pedig az ellenőrzés hatékonysága között. Tehát költséghatékony ellenőrzési módszerekre van szükségünk, mindenképpen szem előtt kell tartani azt a megengedhető kockázati szintet, amit még menedzselni tudunk. Hogyha képesek vagyunk arra, hogy alacsonyan tartsuk a kockázati szintet, akkor elképzelhető, hogy az ellenőrzés költségei arányosságban meghaladják majd az ellenőrzés hatékonyságát. Egyébként az Európai Bizottság is kibocsátott egy dokumentumot ezzel kapcsolatban, ennek az eredményeit is természetesen megvizsgáltuk. Én magam személyesen is átvizsgáltam ezt a dokumentumot, és úgy találtam, hogy amikor a megengedhető kockázati szintről beszélünk, akkor mindenképpen arra kell koncentrálnunk, hogy az ellenőrzés költsége és az ellenőrzés hatékonysága arányban álljon egymással. A következő célkitűzés a leegyszerűsítés célkitűzése. Maximális egyszerűsítést kell elérnünk minden olyan projektnél, amit Európai Uniós pénzből kívánunk finanszírozni. Ennek mindenképpen alapelvként kell működnie, csak így tudjuk a hiba százalékot csökkenteni. Minden egyes elvégzett tanulmány azt mutatja, hogy minél bonyolultabb, minél összetettebb a rendszer, minél több tényezőből áll egy politika, annál magasabb a belső kockázati szint. És minél magasabb a belső kockázati szint, annál magasabb az adott program ellenőrzési költsége. Hiszen minél magasabb a kockázati szint, annál, nehéz, annál nehezebb ezt egy elfogadható kockázati szintre visszahozni. Köszönöm. Sí, gracias, señor presidente. Sí, querría preguntarle en relación... Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne még egy kérdésem az első válaszához csatlakozva. Meg tudja erősíteni, hogy nemzeti nyilatkozatokat helyesnek tart, például Lengyelország régióit illetően és a keleti régiókat illetően. Ön szakmája szerint könyvelő, és szeretném tudni, aki nevezik, hogy néz ki ez az érdek összeütközéseket illetően. Odpowiem na pytanie pierwsze. Köszönöm szépen, mint az imént is. Most is az első kérdésre fogok először válaszolni. A válaszom igen, én magam személyesen vagyok felelős azért, hogy az Európai Bizottsággal és a nemzeti programokkal kapcsolatos kifizetéseket engedélyezzük-e vagy sem, és ugyanez működik ez a regionális programok esetében is. Van tehát egy olyan specifikus struktúra, amit kifejezetten a régiók szintjén hoztunk létre, és ez a következő. Minden egyes régióban van egy ügynökség, vagy inkább egy alügynökség az engedélyezési hatóság alatt, és ez az az alügynökség, amely az engedélyezéseket végzi minden egyes regionális program, kifizetésével kapcsolatban. Tehát léteznek ezek a fiók irodák, fiók ügynökségek, de még akkor is én magam a piramis csúcsán személyesen vagyok felelős az engedélyezésekért, tehát én magam személyesen aláírásommal látok el minden egyes engedélyt. És azt is szeretném még ehhez hozzátenni, hogy külső és belső ellenőrként egyaránt működöm. Ami a külső ellenőrzést illeti, ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy most már nem dolgozom külső ellenőrként, de mind a két feladatkört végeztem, de a jövőben nem, nem dolgozom már belső ellenőrként sem, úgyhogy nem lesz összeférhetetlenség. Makovej asszony. Thank you for coming, Mr. Kubik. Köszönjük Kubik úrnak, hogy eljött, látogatott közénk. Első kérdésem a következő. A területfejlesztési minisztériumban az uniós pénzek felhasználásáért felelős, ha jól értem. Mit tett a visszaélések megelőzése érdekében? Ha egy-két példát hozna erre, az nagyon jó lenne. Illetve, hogy ez mennyire releváns a majdani szemőszéki munkája szempontjából. Második kérdésem, ahogy azt az előző előtt már beszéltük, a tagállamokat arra szólítja fel tulajdonképpen a szerződés, hogy a saját házatánra tegyenek rendet. Ön mit tenne, hogyha egy tagállami számövőszék nem látja a munkáját megfelelőképpen? Köszönöm.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 pontos és szigorú eszközeink. Úgy vélem, hogy ennek nemzeti szinten és európai szinten is így kell működnie. Hogyha valamilyen gyanú merül fel, vagy pedig konkrét visszaéléses és csalásos esetekre derült fény, legyen szó kisebb szabálytalanságról vagy komoly bűncselekményről, mindenképpen kötelességünk tájékoztatni az ezzel foglalkozó hatóságokat. Lengyelországban az információs rendszer a csalásos és visszaéléses esetekkel kapcsolatban nagyon jól működik. Szeretném is elmagyarázni, hogy ez hogy működik. Van a tanúsítási intézmény, amelynek kötelessége, még egyszer hangsúlyozom, kötelessége minden információt átadni gyanú esetén az audittal foglalkozó intézménynek. Ez utóbbi, tehát az audit intézmény. Az ellenőrző intézmény ugye független intézmény, Egyébként ez a pénzügyminisztérium alatt működik. Ez az az intézmény, amelyhez minden információ és dokumentum bejut. Ők összegyűjtik ezeket az adatokat, és utána átadják az OLAF nemzeti megfelelőjének, vagyis a mi csalás ellenes hivatalunknak. Maga az audit intézmény foglalkoztat konkrétan egy személyt, aki a kormány küldöttje, és aki a csalások és visszaélések elleni harcért felelős, az európai pénzek, európai alapok felhasználásával kapcsolatban mindenkinek a lehető legszorosabban együtt kell működnie ezzel a kijelölt személlyel, nála futnak össze az információk, és ő fogja ezt továbbadni majd az Olaf megfelelőjének. Ami pedig a második kérdést illeti, szerintem mindenképpen azt kell hangsúlyoznunk, hogy az Európai Számvevőszéknek megfelelőképpen együtt kell működnie a nemzeti ellenőrzési intézményekkel, a nemzeti számvevőszékekkel. Ez így működik Lengyelországban, és gondolom a többi tagállamban is. Miért is olyan fontos ez az együttműködés? Azért, mert ez az együttműködés egyrészt a szerződés által ránk rót kötelezettség. A gyakorlatban úgy vélem, hogy ez az együttműködés működik, egyre jobbak a tapasztalataink. A számvevőszékkel való együttműködés tehát javul a tagállamok szintjén, és úgy vélem, hogy ennek a jövőben még szorosabbá kell válnia. Ami pedig az imént felvetett problémát illeti, vagyis azt, hogy a nemzeti ellenőrzési intézmények függetlenek-e, ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy a már elindult cselekvéseket kell folytatni. Ez azt jelenti, hogy az Európai Parlamentnek szorosan együtt kell működni a nemzeti parlamentekkel, így biztosítván azt, hogy a nemzeti parlamentek meg tudják győzni a saját költségvetési és költségvetés ellenőrzési szakbizottságaikat, hogy odafigyeljenek ezekre a kérdésekre és akkor a nemzeti parlamenti szakbizottságok és a nemzeti ellenőrzési intézmények jobban odafigyelnének az európai pénzek auditjára. Ez így történik Lengyelországban. Nálunk a legmagasabb ellenőrzési intézmény a parlamenttel együttműködve dolgozik, és mindig azt kérjük a lengyel parlamenttől, hogy az általunk kidolgozott javaslatokkal kapcsolatban vannak-e nekik javaslataik, van-e véleményük, és hogy hogyan tudnánk a kockázati szintet közösen csökkenteni. Nagyon érzékeny kérdés az európai büdzsé elköltése, és mivel az európai költségvetés éves szinten kerül meghatározásra, ezért nekünk is éves szintű együttműködési programunk van. Ezt az együttműködési programot közösen dolgozza ki a mi ellenőrzési intézményünk, illetve parlamentünk és természetesen a függetlenség alapelve eközben semennyit sem sérül. Következő kérdés. Odi úr. Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni a jelöltől, hogy mi a véleménye a különböző határidőkkel kapcsolatban, a mentességekkel kapcsolatban. Ami az audit eljárásokat illeti, folyamatosan csökkentek a határidők, egyre szigorúbb határidővel kellett dolgozni. Tehát felgyorsultak az események. Nálunk itt a parlamentben a pénzügyi rendeletet meg fogjuk majd vizsgálni, és lehet, hogy változni fognak a határidők. Tehát van egy N év, az N plusz egy év júliusában lezárulnak a tevékenységek, aztán az N plusz egy év szeptemberében, októberében adja meg a véleményét a számvevőszék, és további hat hónapunk van nekünk a vélemény kidolgozására, tehát az N plusz kettedik év áprilisában fogunk szavazni. A kérdésem az lenne, hogy esetleg egy trimesterrel át le, el lehetne ezt tolni, mert így egy kicsit jobban el tudnánk végezni a feladatot. Nemzeti és európai tapasztalatom alapján is kérdezem, hogy a második trimester végén érkezne a számvevőszék véleménye, akkor nekünk egy trimesterünk maradna arra, hogy a politikai vitát lezárjuk és a szavazásokat megtartjuk. Ez azt jelenteni, hogy tulajdonképpen ebben az esetben az N plusz egyedik évben le is zárulna az egészmentességi eljárás. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, pytanie... Válasz? A kérdés tulajdonképpen olyas valamire vonatkozik, ami elsődleges fontosságú. Az idő ugyanis mindig ellenünk dolgozik. Tudom, hogy nagyon sok esetben fel kellene gyorsítani eljárásokat, ám ezek rendkívül nehezek azt is figyelembe kell venni, hogyha egy eljárás valamilyen határidőkkel már évek óta működik, akkor a szokás hatalma is nehezíti azt, hogy ezeket a határidőket megváltoztassuk. Arra azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy először vagyok itt a parlamentben, úgyhogy elég nehéz számomra, hogy a parlamenti határidők jogosságával kapcsolatban itt most véleményt mondjak. A parlament nagyon bonyolult, nagyon összetett feladatokat lát el, úgyhogy egyelőre nem tudok még ezzel kapcsolatban egyértelműen nyilatkozni. Éppen ezért a következő választ tudnám adni. Természetesen meg kell vizsgálni ezt a kérdést, méghozzá részletesen. Először is nagyon fontos, hogy a jó kérdéseket tegyük fel, csak így születhetnek meg a jó válaszok. Most azt a kérdést kell feltennünk, hogy jelenleg alkalmazott periódusok és határidők a megfelelőek-e, valamint azt a kérdést is fel kell tennünk, hogyha felgyorsítjuk az eseményeket, akkor nem fog-e romlani az ellenőrzés szintje. A mentességek megadása az egyik legfontosabb feladatkör itt a parlamentben, és nyilván minden egyes döntés nagyon komoly tanulmányok és elemző munka kell, hogy megelőzzön. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt az ellenőrző munkát le lehet-e zárni hamarabb, mint ahogy az a jelenlegi esetben működik hát hogy marad-e a mostani helyzet, vagy pedig fel kell egy gyorsítanunk az eljárást, és le kell -e rövidítenünk a határidőket, ezt egyelőre még nem tudom megmondani, mindez majd csak a jövőben derül ki, de hogyha önök számára ez fontos kérdés, akkor mindenképp ígéretet tudok tenni, hogy meg fogjuk ezt a kérdést vizsgálni. Erre a kérdésre tudom, hogy nem adtam éppenséggel konkrét választ, de engedjék meg, hogy még valamit elmondjuk. Elmondjak. A mentesítés nagyon bonyolult eljárás, jelentések születnek, ezeket meg kell vizsgálni, elemezni kell az adatokat, elemezni kell a költségvetés végrehajthatóságát, meg kell vizsgálni a számvevőszék igazoló nyilatkozatát, aztán meg kell nézni a teljesítménnyel kapcsolatos audit eredményét is, ami rendkívül összetett dokumentum. Tehát mindebben az eljárásban ezeken a lépcsőkön kell túllépni, a megfelelő eljárásokat le kell folytatni, úgyhogy nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire összetett ez a rendszer aztán következik a peer review, aztán megint a számvevőszék nyilatkozik, a számvevőszék elvégzi a megfelelő munkát, tehát az eljárást ismerem, de egyelőre erről csak ennyit tudok elmondani. Köszönjük szépen, Kubik úr! Most pedig a szlovák hatóságok jelöltjék Ladislav Balkot hallgatnak meg. Salutiamo il signor Balco, al quale do la parola per la sua presentazione per 5 minuti. Üdvözöljük, Balko úr, öné a szó. Nice and pleasant afternoon. Dear Mr. President, Madam Rapport. Elnök úr, asszony, a ház tisztelt tagjai, hölgyeim és uraim. Nagy megtiszteltetés számomra és egyedülálló lehetőség, hogy bemutatkozhatom ma önöknek a számvevőszék jelöltjeként. Annak érdekében, hogy ne fűzzük sokáig a szót, és ne ismételjem meg azt, amit az önéletrajzomban már leírtam, és a kérdőjében ezért röviden bemutatnám magam én alázatosan jövök el ide önökhöz, mert látom a képviselőket magam előtt, látom a nemzeti parlamentek, az önkormányzati képviselők, volt miniszterek, politikai pártok képviselőit itt, ezen kívül a jogi, gazdasági, számíteli szakértőket. Vagyis azokat, akik a tapasztalatuk alapján jól ismerik a hatóságok munkáját, nemzet nemzeti, regionális, helyi és határon átnyúló szinten. Azok, akik tudják, hogy az állampolgárokat ahhoz, hogy megfelelően szolgálják, megfelelő erőforrásokra van szükségük. Önök ennek a számvevő, ennek a szakbizottságnak a tagjaiként az EU-s pénzek őrei. A számvevőszék esetleges jövőbeni tagjaiként én is hozzá szeretnék járulni a munkájukhoz. Természetesen minden jelölt szeretné arról megbíz, meggyőzni önöket, hogy ő úgy tud hozzájárulni a parlament ellenőrzési köreinek erősítéséhez, hogy nagyon hasznos tag lehet. Remélem, hogy ebben a vitában, eszmecserében néhány perc múlva én is bebizonyíthatom ezt önöknek. Felajánlom önöknek a tapasztalatomat, szaktudásomat három területen. Először is igazgatói posztokat töltöttem be a banki szférában másodszorban, a közigazgatásban harmadsorban, akadémiai tevékenységeim, mint pénzügyi jog professzor hasznosak lehetnek, és teoretikus hátteret nyújtanak a pénzügyi szféra működéséhez. Pénzügyi jogászként szeretném segíteni a számvevőszéket a jogalkotásban és a véleményalkotásban, a csalás elleni harcban. Tudom, hogy a költségvetés és az államháztartás nem csak arról szól, hogy bevételek, kiadások, számadatok, két számadatok ott, hanem arról is, hogy milyen politikai céljaink, értékeink vannak, amelyek különböző politikai frakciók érdekeit juttatják kifejezésre, illetve az állampolgárok érdekeit. Én tudom, hogy a Lisszaboni szerződés életbelépésével az önök jogköre kiszélesült a költségvetési folyamatot illetően lehetőség nyílik arra, hogy két területre koncentráljunk, amelyek mind a tagállamok, mind az EU érdekeit szolgálják. Én úgy gondolom, hogy az auditálásnak hozzáadott értéke van, és szeretnék ebben aktívan részt venni. Jelenleg gazdasági pénzügyi válságban vagyunk, most különösen biztosítunk kell, hogy minden egyes eurót megfelelően költünk el, a számvevőszék tagjaiként, tagjaként ezt szeretném biztosítani majd. Elnök úr, jelentéstevő asszony, tisztelt tagok, hölgyeim és uraim! Itt a nyitó beszédemben megpróbáltam felvázolni önöket, önöknek néhány elképzelésemet. Ha megválasztanak a egy tagjával. Még nagyon sok ötletem van és elképzelésem, amelyeknek hangot adtam a kérdőívem. Szeretnék válaszolni a kérdéseikre, és most pedig anyanyelvemen folytatom majd, tekintve hogy anyanyelvem képviselője nem tagjának szakbizottságnak, talán furcsa lesz egy kicsit, talán először hallják ezt. Köszönöm szépen, most pedig nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm. Ajánl a képviselőasszony. Igen, köszönöm elnök úr, üdvözlöm én is Ladislav Balko urat, a hozzánk küldött levelében a kérdőívre adott válaszaiban úgy tűnt nekem, hogy nem csak angolul, hanem más nyelveken is e, válaszol majd a feltett kérdésekre. Nagyon örülök annak, hogy anyanyelvén is kiment szólni. Bankárként, a pénzügyi világban és az oktatóként jelentős tapasztalatot gyűjtött, most pedig a miniszterelnök tanácsadójaként fejti ki fontos tevékenységét. Kérdésem tehát az, hogy ezen háttérrel mit kell tenni annak érdekében, Például, hogyha a szemvőszék tagjává választjuk, választják, akkor mit szeretne tenni annak érdekében, ha nem ért e, egyet valakivel, mondjuk a miniszterelnökkel, vagy egy korábbi volt e, diákjával, aki mostanra e, jó, nagyon jó, magas pozíciót tölt be. Nehéz lehet tanárként volt diáknak fejmosást adni, de most már Európa szívéből. Tehát mit tenne, és mit mondan azoknak, akik azt mondják, hogy nem, az, nem ön az ideális erőt erre a munkára. Az eddig adott válaszaiból egyértelműen nem vonhatok le megnyugtató következtetéseket. Illetve hogyan kíván együttműködni a mi bizottságunkkal. Azt nyilatkozta, hogy ha szemevőszék tagjává választják, akkor valakit kijelöl a kabinettjében erre a célra. Ezt mi szeretnénk önnel azonban közvetlenül eh, tárgyalni, hogyha lehetséges. Köszönöm szépen. Igen. Valóban, pontosan azért válaszolok szlovákul, hiszen az Európai Parlament a többnyelvűséget is védi. Azért is szeretnék szlovákul hozzászólni, mert ahogy már mondtam, a szakbizottságuknak nincs szlovák tagja. Úgyhogy legalább most egyszer hallhatnak szlovákot. Ami azt a kérdést illeti, hogy mit teszek akkor, ha önök nem támogatják a jelöltségemet. Nos, az eljárás szerint a nemzeti kormány szakértőivel is konzultálnak, úgyhogy én ott tovább folytatnám a munkámat. A miniszterelnök helyettessel, a minisztériumokkal, de természetesen az önökkel való együttműködés számomra nagyon fontos, és szeretnék az önöknek a meghosszabbított karja lenne, és az önök szakbizottságának egyszerűen méreti okoknál fogva nincs meg a kapacitása arra, hogy minden egyes feladatot ellássanak, ezért szorosan együtt kell működnünk. De az egyik kérdését azt hiszem talán nem értettem teljes mértékben, Azért, mert a válaszomon gondolkoztam. Meg tudná ismételni az utolsó kérdését? Sí, bueno, la última pregunta era que usted en las... En... Igen, természetesen nagyon szívesen. A kérdésem arra irányult volna, eh, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottsággal, azaz velünk hogyan kíván együttműködni, hiszen egyszer korábban azt nyilatkozta, hogy a kabinettjében valakit erre a eh, feladatra eh, kinevezne, mi azonban szeretnénk, hogyha önnel közvetlenül tudnánk együttműködni, illetve hát hogyan, mit kívánna tenni, hogyha, hogy szembeszállna a miniszterelnökkel, vagy egy volt diákjával? Az utolsó kérdés egyszerű az együttműködést illetően. Én egy olyan munkatársat szeretnék kijelölni, aki napi szinten tartaná a kapcsolatot önökkel, és engem tájékoztatna Természetesen nem csak rajta keresztül végezném a munkámat, hanem személyesen is ellátogatnék ide gyakran. Talán az idegeikre is fogok menni, mert túl gyakran látogatok el majd ide a javaslataimmal. Ami azt a kérdést illeti, hogy mennyire leszek független, hogy a másik oldalra kerülök, és ha szembe kerülök a volt tanítványaimmal, vagy az állami hatóságokkal, hát a e- személyes értékrendem a pénzügyi világban alakult ki, és mindig nagy súlyt helyeztem arra, hogy az állami értékeket, a közértékeket tartsam szem előtt, és ezt tanítom a tanítványaimnak is. Természetesen. Én is megnéztem az ön életrajzát, és tudom, hogy ön is jogász, Úgyhogy szeretném elmondani, hogy gyakran vannak olyan tisztek, mint például az enyém, amiket betöltöttem, amik nem túl népszerűek. És én mindig azt mondom a tanítványaimnak, hogy az államháztartás, az állami kiadások védelme nagyon fontos, és nagyon jó karriert lehet képíteni ezen a területen. És szeretnék ez ügyben propagálni. Sokan feltették nekem a kérdést otthon, mi az a számvevőszék? A számvevőszék munkáját nem ismerik túlságosan széles körben, nem tudják, hogy az EU 5 kulcs intézményének része. Nem tudják, hogy a mindennapi feladatuk az Európai Uniós pénzek védelme és az állampolgárok érdekeinek védelme. Az idők változnak. Hogyha megfelelő tájékoztatást kapnak az emberek, akkor ennek megfelelően alakítják ki a világképüket. Ezért aztán a jövőbeni funkciómban, az országomban szeretném megismertetni a számvevőszék munkáját, magasabb szintre emelni, és több tájékoztatást adni az állampolgároknak. És szeretnék jobban beszámolni az Önök szakbizottságának munkájáról is. Köszönöm. Makovei. Köszönöm. Balkó úrnak is előre köszönöm a válaszát. Két kérdésem lenne hozzá. Az ön a hazájában az euró bevezetésével kapcsolatban fontos munkát végzett. A kérdés az, hogy a makrogazdasági adatok eh, szolgáltatása az Európai Bizottságok és más uniós intézmények számára. Eh, mit gondol ennek eh, a adatszolgáltatás, mit gondol adatszolgáltatás ügyben, főként Görögország közelmúltbeli esetét tekintve? Második kérdésem az uniós pénzek felhasználásával kapcsolatos eh, hiba határtról mit gondol? Van uniós eh, átlagunk, de szerintünk az uniós átlag nem annyira fontos, mert óriási különbségek vannak a legjobbak és a legrosszabbak között. Arra lennénk kíváncsiak, hogy ön szerint eh, az egyes tagállamokra vetített adatokkal kell -e dolgozni. E, tak e, iście, zacznę znowu od tej czerstlejszej otázki. Nos, persze. Hagyj kezdjem a második kérdéssel. A számok mindig kicsit becsapják az embert. Személy szerint meg tudom érteni, hogy a statisztikák podľa ekonomickej úrovne príslušnej krajiny alebo... Átlagokat is kell, hogy tartalmazzanak, de ezek a számadatok egyes tagállamokra lebontva is meg kell, hogy jelenjen, le, jelenjenek. Németország, Finnország és Ausztria például kisebb, mint egy százalékos hiba kvótát mutattak, Románia pedig például magasabb, mint 13 százalékot. az átlag pedig ennek a két szélső értéknek az átlaga. Szerintem úgy kellene feltüntetni az adatokat, hogy a gazdasági fejlődés szintjét is figyelembe kellene vennünk. Ez lenne az első válaszom, ami az euró bevezetését illeti. Ebben a szakbizottságban többször elhangzott már, akkor is, amikor Szlovákia belépett az eurózónába, hogy azok az országok, ahol kisebb a gazdasági növekedés, puhább feltételeknek kell, hogy megfeleljenek, mint azok az országok, ahol nagyobb a növekedés. Én úgy gondolom hogy a már létező kritériumok, különösen a konvergencia kritériumok, mm, a, zodpovedajú skutočnosti a verím, že... Ezek elég realisztikus kritériumok, és meg vagyok róla győződve, hogy a hatóságok annó megfelelően választották ki a kritériumokat. Például a GDP deficit, a 3%-os deficit, ez azért nem olyan szörnyűséges, szigorú kritérium, aztán a 60%-os eladósottsági kritérium. Ez se túlságosan nagy, hiszen vannak 80%-os, vagy akár 100%-os eladósodott országok is. Tehát a kritériumokon én nem változtatnék. Azt stalo, prípad to chvála Bohu nie. Inkább az a kérdés, hogy a kritériumokat valóban betartatjuk-e. Például volt egy olyan időszak, amikor nem kellett inflációtól tartanunk Szlovákiában. Én meg vagyok róla győződve, hogy a kritériumok helyesek. Köszönöm. Ha egy pár szót tudna mondani az adott szolgáltatási módszert annak kapcsolatban, hogyha, hogy ő változtatná -e valamit a jelenlegi gyakorlaton. Uh, akú metodológiu máte na mysli, či ide v podstate o hodnot... De melyik módszert arra utal? A referencia évre? arra az évre, amit figyelembe vesznek, amikor egy országról megítélik, hogy beléphet -e az eurozónába? Tapasztalataim szerint elmondhatom, hogy Szlovákia esetében az alkalmazott módszer nem volt problematikus egyáltalán, tehát csak a saját tapasztalatainkról tudok beszélni. Szlovákia számára megfelelő volt a módszertan. Köszönöm. Non ci sono altre domande, ringraziamo il signor Balco e facciamo... Köszönöm, hogyha másnak nincs kérdése, akkor nem marad más hátra, mint Balkó úrnak. Köszönetet mondjunk, és az ír jelölt meghallgatásával folytassuk. Allora, diamo la parola al signor O'Shea. Prego. O'Shea ur, öné a szó. Um, Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés, hogy kormányom és hazám az állami szék írtagjának jelölt, és hasonlóan nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek volna önök előtt mert úgy vélem, hogy megfelelő mandátum nélkül a számvevőszék tagjai nem működhetnek. Ehhez pedig a legjobb a közvetlenül választott európai parlamenti képviselőktől felhatalmazást, megerősítést kapni. Ha a jelölésemet elfogadják, támogatják, akkor Gégen Quinn asszony fennmaradó két évét szívesen töltöm le, aki négy éve dolgozott ebben a bizottságban, most az Európai Bizottság tagjának nevezték ki. Neki még két éve lett volna a számőszéknél, erre a két évre szívesen veszem át a feladatát, ha önök is úgy látják jónak. A kérdőívre megpróbáltam részletesen válaszolni, rámutatnék talán egy-két dologra, ami segítheti önöket a döntéshozatalban az ír könyvvizsgáló szervezet intézet tagja vagyok, tehát minősített, bejegyzett könyvvizsgálóként dolgozom, adó tanácsadóként, ügyvédként, a magánszférában jelentős tapasztalattal rendelkezem, és emellett a kormányzati pénzügyek terén is jelentős tapasztalattal rendelkezem. Az ír rendőrség eh, audit bizottságának, vizsgáló bizottságának eh, tagjaként szolgáltam. Másfél milliárd eh, euró megtakarítást sikerült eszközölnünk évente. A kettes kérdésben a kérdésre adott válaszomban részletesen megtalálják mindezeket az adatokat. A Kokobúval kap, folytatott együttműködés terén a következő eh, az én alap megközelítésem. Szerintem, amennyiben kineveznek, formális és informális megbeszéléseket is szívesen folytatok majd önökkel. A elnöke nem tudom, hogy mely területet bízna bízza bízná majd rám, de hogyha ez egy olyan terület, amely önöket foglalkoztatja, akkor szeretném, hogyha bármikor nyugodtan, úgy éreznék, hogy bármikor nyugodtan felhívhatnak, vagy írhatnak egy e-mailt arra, mm, megnyugtathatom önöket, szívesen válaszolok majd. Szeretném, hogyha egy, egy ilyen jól működő, olajozottan működő munkakapcsolat alakulnak ki közöttünk, hiszen önök a közvetlenül választott képviselők, az önök felelőssége az, hogy az európai adófizetők megkapják a pénzükért, amit érdemelnek. Én pedig a számvőszék részéről eh, pontosan ebben a feladatban tudok önöknek segíteni. Bármilyen ellenőrzést is bíznak rám, Szeretném, hogyha már tervezési folyamatba bevonnának. Szakmai tapasztalatom alapján úgy vélem, hogy hozzáadott értéket eh, adhatok, hozhatok a számvőszékhez nem csak a tervezési, hanem a lezárási eh, eh, szakaszban. Én komolyan venném, veszem majd a munkámat, és részletekbe menően figyelemmel követem majd az egyes ellenőrzéseket. Mivel a magánszférából jövök, ezért mindig azt a kérdést próbálom megválaszolni, hogy mit kapok a pénzemért. Az ellenőrzések során is mindig ezt kérdezem majd. A saját pénzemet is így kötöttem volna el? Vagy többet vártam volna, és legközelebb mit csinálnék másként? Ez a megközelítés az, amit tőlünk Európa polgárai várnak. Most pedig, hölgyeim és uraim, szívesen válaszolok a kérdéseikre. A négyes kérdésre bőről bővebben szólnék szívesen. Ez a mentesítéssel kapcsolatos. Az Alaya Szender asszonynak, az előadónak jó néhány olyan levelet küldtem, amely a korábban betöltött pozícióimra vonatkozó felmondásomat egyértelműsítik. Most pedig bármiféle kérdésükre szívesen válaszolok. Honorable Ayala. Ayala Sender asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nem is. Ami a dokumentumokat illeti, ezeket természetesen oda fogjuk adni a szakbizottságunk elnökének is. Remélem, hogy most már megtalálta a tolmácsolási csatornát, a kettes csatornát kell keresnie. Tehát, hogyha működik, akkor még egyszer mondom, hogy üdvözöljük Önt, és még egyszer köszönöm a levelet, amiben lemond azon tisztségeiről, amik összeegyeztethetetlenek lennének ezzel. Valóban úgy tűnik, hogy a korához képest eléggé komoly posztokat tölt be, és nagyon komoly tisztségeket mondhat magáénak. Hát nagyon jól dolgozott eddig, mondhatom, hogy fiatal korában nem vesztegette az idejét, és igen, magasra jutott. Csak hogy van itt egy probléma, nagyon örülök annak, hogy hajlandó lemondani ezekről a nagyon fontos posztokról, többek között a St. Andrews felülvizsgálati csoportban ellátott feladatáról. Ez idáig rendben is van. Csak hogy itt vannak ezek a pénzek, amikkel kapcsolatban teljes átláthatóságot szeretnénk, és remélem, hogy minden kérdésre választ kapunk majd abból a levélből. És azt is reméljük, hogy a vagyonnyilatkozatát, amikor nyilvánosságra hozza, akkor azzal kapcsolatban is minden rendben lesz. Ön az egyetlen, aki úgy nyilatkozott, hogy akkor fogja elkészíteni és nyilvánosságra hozni a vagyonnyilatkozatát, hogyha ezt már megtette az összes többi jelölt. Ez elég furcsa megfogalmazás. Egyébként nyilván oda fogjuk adni a számvevőszéknek ezeket a dokumentumokat, de hát azért itt mégiscsak az a szokás, vagy az az eljárás, hogy mindenki minél hamarabb nyilvánosságra hozza a vagyonnyilatkozatát. Úgyhogy öntől egy kicsit, hát nem is tudom, átlátható vagy nyitottabb magatartást vártam volna el a vagyonnyilatkozatok témakörében. És aztán lapozunk csak a hetes kérdéshez. A hetes kérdés ugyebár az volt, hogy hogyan járnál akkor, ha olyan súlyos szabálytalanságot észlel, amelyben az ön származási tagállamában tevékenykedő szereplők érintettek. Ön azt mondja, hogy a számvevőszék elnökének azonnal jelenteni ezt a tényállást, és azt kérni, hogy valaki más vizsgálja ki ezt az ügyet a számvevőszéknél, nem pedig ön. Hát szeretném megkérdezni, hogy miért nem hajlandó esetleg egy olyan ügyet kivizsgálni, amiben az ön tagállama is érintett. Miért írta ezt? Szó szerint az van itt, hogy megkérném az elnököt, hogy tegye megfontolás tárgyává, hogy egy másik tag végezze el a könyvvizsgálatot. Szeretném megkérdezni, hogy miért van ez így. Ami pedig a nemzeti nyilatkozatokat illeti, engem különösen érdekel ez a témakör, úgyhogy ezzel kapcsolatban is szeretnék még némi plusz információt kapni. Mindannyian azon dolgozunk, hogy minél hamarabb meglegyenek ezek a nemzeti nyilatkozatok, ön pedig ezek hasznosságáról és fontosságáról ír a válaszaiban. Ezzel kapcsolatban is várnék még némi plusz információt. Tehát azért tegyünk már különbséget azok között, akik végzik az auditot, és azok, akik úgymond elszenvedik az auditot. Az auditorokkal kapcsolatban ön azt mondja, hogy az auditor maga sokat tanulhat attól, akit ellenőriz. Ezt tulajdonképpen felfoghatjuk pozitívan is, így valójában az audit nem egyfajta inkvizíció, hanem az audit alanya is részt vesz egyelő partnerként ebben a folyamatban. Ez a megközelítés tetszik nekem, ezzel kapcsolatban is esetleg fejtse ki egy kicsit részletesebben a véleményét. Aztán a szemvevőszék működésével kapcsolatban látunk már itt néhány dolgot a válaszaiban, többek között, hogy hatékony ellenőrzést kell megvalósítani, de hogyan tudjuk valóban ezt a gyakorlatban biztosítani? Ezt szeretném én tudni. Thank you, Ms. Uh, Leia Sender, for those questions. Köszönöm szépen, Ayala Sender asszony. És abban a sorrendben válaszolok, ahogy föltette őket. Először a Szentendrezi megállapodást illetően. Az európai intézmények nagyon kegyesek voltak Írországhoz. Például pénzügyi támogatást adtak arra, hogy helyreállíthassuk a békét és a rendet. Én nagyon sok végrehajtó testületnek tagja vagyok, akiknek az a feladat, hogy a Good Friday, a nagypénteki egyezményt ellenőrizzék. Ennek a követő egyezménye a Szent Andrewsi megállapodás 2006-ban. És amikor a pénzérték arányt vizsgálom, ez a nagypénteki egyezmény keretében teszem például turizmus, egészségügy és hat más területen is felelős vagyok. Az érintett intézményeknek a tevékenységét felülvizsgáljuk, egy jelentést állítottunk össze, az Észak-Déli Miniszteri Tamásnak beterjesztettük, ez észak és déli minisztereket foglal magában. Én letudtam ezt a munkát, és benyújtottam önöknek egy jegyzetet, ez egy igazolás a külügyminisztériumtól Írországból, hogy valóban nem dolgozom már ezen a területen. Ennyit szerettem volna erről mondani. Ami a második kérdést illeti, az értekeimet illetően, természetesen semmi kifogásom, hogy ez nyilvános legyen, bárkinek szívesen átadom itt is, a tagok közül, vagy közé teszem a számvevőszéki homepage-en, hogyha odáig jutunk. Ez természetes. Nem akartam ezt korlátozni semmilyen értelemben. És nagyon szívesen megteszem, biztosítom önöket arról, hogy készen állok arra, hogy ez nyilvános legyen, ha bárki erre igényt tart innen. Ami a szabálytalanságokat és a csalásokat illeti. Van egy csalási kézikönyv a szemvevőszékben, és természetesen ezt a szabályzatot követem csalások során, ha Írországban vagy bármely más tagországban történik valami. Jelenleg Európában gazdasági válság van. Nagyon sok állampolgár nehéznek találja megélhetést. Szeretnénk mindenkit biztosítani arról, hogy aki EU-s pénzekkel bánik, annak óvatosan kell bánnia vele, és hogyha fölmerül a csalás leghalványabb gyanúja is, akkor ezzel foglalkozom. Ami az érdek összeütközést illeti. A válaszomban <clears throat> azt választottam, hogy mit teszek ilyen esetben, természetesen, természetesen olyan esetet nem vizsgálnék ki, amelyben az én is érintett vagyok, de hát nincs ilyen eset, csak azt mondtam, hogy mit tennék, ha lenne ilyen. Ami a nemzeti nyilatkozatokat illeti. Szerintem fontosak. Én támogatom őket. Jelenleg kétféleképpen használhatók. A számvevő biztosíthatja segítségével, hogy megfelelő az eljárás. Hogyha az ellenőrzési eljárás megfelelően működik, akkor kevesebb kiszállásra van szükség, és ez spórol a számvevő szék számára, és más területekre lehet ezt átirányítani. Másodszorban. A nemzeti nyilatkozatok tulajdonképpen irányítási eszközök is lehetnek, és maguk számvételi bizonyítékok tulajdonképpen egyfajta bizonylat, és ez megint csak spóroláshoz vezethet. Csak annyira jó egy ilyen nyilatkozott, mint amennyire jól ezt előkészítették. Az auditálási normákat még össze kell hangolnunk. Egyes országokban más a számviteli év vége. Bizonyos intézményeknek lehetősége van, hogy a kedvezményezetteket kikérdezze, másoknak nem. Bizonyos országokban nagyok az intézmények, belső ellenőrzést is végeznek, tehát eh, a 27 tagállamon ugyanazokat a normákat kell betartatnunk. Szerintem a kísérleti tanulmány nagyon fontos, hogy hogyan hogyan fogjuk felhasználni a nemzeti nyilatkozatokat a jövőben. A kérdés azt illetően, hogy részt vesz-e az is, akit kikérdezünk. Végülis az európai adófizetőket szolgáljuk, akik befizetik, és akik biztosítják ezt a munkát értéket kell teremtenünk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy miért vagyunk itt, és hogy a jövőre milyen hasznot hajtunk. Hogy egy auditálást hogyan vezessünk le a végét követően. Ez mindig egy drága folyamat, de szükséges. De csökkenthetjük a költségeket úgy, hogy tovább követjük. Sem értelme kérdést feltenni, ajánlást tenni, és aztán a jövő évben nem rákérdezni, hogy vajon az ajánlást végrehajtották-e. Nekem mindig az lesz a célom, hogy megtanulták-e a leckéjüket az érintettek, és hogyan szűrték le a következtetéseket. Elnézést, Ajala Szender asszony. Azt hiszem, tényleg válaszoltam minden az öt kérdésére? Ha van kiegészítő kérdés, ezt szívesen válaszolok rájuk. Honorable Ayala Szender. Honorable Makovej. Ayala Szender asszony, ha nincs további kérdése, akkor Makovej asszony. Köszönöm szépen nekem. Három kérdésem lenne, megpróbálok röviden fogalmazni. Egy. Mi a véleménye az igazoló nyilatkozati rendszerről? Úgy véli -e, hogy ez megfelelő eljárás, vagy esetleg ezen kellene változtatni, hogy értelmesebb, jobb eszköz legyen, vagy pedig jó adász úgy, ahogy van, és pozitív eredményeket ér el? Kettő. utalta arra, hogy milyen plusz értéket kapunk a pénzünkért, és hogy önnek ez az alapvető megközelítése az ellenőrzésben. Én szeretnék itt a közbeszerzésekre utalni, hiszen itt a legmagasabb kockázat a korrupcióval kapcsolatban, illetve az európai alapok felhasználásánál Hogyha van önnek ebben tapasztalata, akkor kérnék, hogy ezt mondja el, illetve hogy mennyire elkötelezett a közbeszerzések ellenőrzésével kapcsolatban és a korrupció felszámolásával kapcsolatban. Három a számvevőszéknek nyilván együtt kell működnie a nemzeti ellenőrző szervezetekkel, ez egyértelmű. Az együttműködés során nyilván ön is tapasztalni fogja, hogy vannak olyan nemzeti ellenőrző szervek, amelyek nem fogadják majd a számvevőszéket nyitott karokkal, és akik különböző okok miatt nem nagyon nyitottak az együttműködésre. Mennyiben ez történik, akkor mi lesz a stratégiája, és fel van erre egyáltalán készülve? I, I would actually be in favour of the um, in procedure followed um, in relation to the declaration d'assurance. Az igazoló nyilatkozat eljárás menet lennék először is, ez az ellenőrzésre koncentrál, és én mindig is amondó voltam, hogyha halat valakinek egy napig van mit tennie, de ha megtanítjuk halászni, akkor egy életre megoldjuk a problémáját. An organization to apply. Ezért mondom azt, hogy az ellenőrzés az egy folyamat, nem egy egyszeri dolog. Fontos, hogy ne csak az év végén érkezzenek az auditorok és lássák, hogy mit tettek, mit csináltak jól és rosszul, hanem a, az ellenőrzés kultúráját, illetve a szabály kultúráját kell, hogy el segítsünk elsajátítani auditorként. Először azt kell megállapítani, hogy mit lehet ennek érdekében, hogy a 95%-os bizalmi szintet elérjük. Ez a megközelítés az audit hozzáadott értékét maximalizálja, és minimalizálja a költségeket, a döntéshozás költségeit. Ezért ezért meggyőződnék arról, hogy az ellenőrzési környezet eh, vizsgálata megfelelően készül el, és hogy a megfelelő mennyiségű számú érdemi vizsgálat készüljön, és hogy a kiválasztott minták az érdemi vizsgálathoz kiválasztott minták mondjuk monetáris egység mintavétellel kerül kiválasztásra a homogén mintából. Ez egyébként sok sokkal unalmasabb, mint maga a jelentést elolvasni, és a DASZ jelentés, az igazoló nyilatkozatról szóló jelentés legfontosabb e, ismérve az, hogy az uniós adófizetők pénzéből egy nagyon alapos ilyen jelentés készüljön. Ami a hozzáadott értéket illeti, 120 milliárd euró az uniós költségvetésének közel 80%-át a tagállamok költik el, ennek a felét agráriumra, egyharmadát kohézióra, 7%-ot az intézmények magukra fordítják. Közbeszerzés seknek átláthatónak kell lenni, megfelelően eh, ellenőrzöttnek, és aztán az ellenőrzéseknek pedig ellenőrizhetőknek kell lenniük, hiszen csak itt tudjuk megállapítani, hogy mi történt helyesen és helytelenül. A közpénzzel foglalkozók nagy kudarca az, ha helytelenül alkalmazzák a szabályokat, mert a beléjük vetett bizalommal élnek vissza ez esetben. Személyes felelősség bír mindenki, aki tehát közpénzekkel gazdálkodik. A számövőszék minden tagja is felelős, aki az ellenőrzését felel, hiszen a, fel kell tárnunk a dolgokat, a jelentéseket meg kell írni, meg ki kell mondani az igazságot. A közpénzek elkötésének ellenőrzése roppant fontos, hiszen vérrel rejtékkel megkeresett eh, adó forintok, illetve ez esetben adó eurók elköltését felügyeljük. A kokobu és a szemvevőszékkel hogy megmutassa, hogy igenis mi fi, odafigyelünk arra, hogy mire fordítjuk az uniós adófizető polgárok pénzét. Alapvetően a számvevőszék és a nemzeti számvevőszékek, az európai és a nemzeti számvevőszékek ugyanazt a munkát végzik. Külső ellenőrként ellenőrzünk. Ha nem hajlandóak megfelelően együttműködni, akkor több dolgot is tehetünk. Először is közvetlenül eh, kapcsolatba lépnék azzal a szemvőszikkel, aki nem akar velem együttműködni, megkérdezném, hogy miért nem. Én azt hiszem, hogy meg tudnám őket győzni arról, hogy nincs mit félniük, éppen, hogy nyerhet ezzel mindenki. Egy pár évvel ezelőtt azt gondoltam volna, hogy a számvevőszék és a, a bizottság viszonya sokkal rosszabb most azonban az igazoló nyilatkozat, mert azért nem negatív volt, most azonban a igazoló nyilatkozatok adászok egyrészt csak pozitívak, és jó a kapcsolat, és Ayala Sender től olvastam, hogy fontos, milyen fontos volt az, illetve a biztostól is, hogy mennyire fontos az igazoló nyilatkozat pozitív volta. Szerintem ezt kell, van, ezt kell, erre kellene törekedniük az állami szemvevőszékeknek is, a tagállamoknak is. Szerintem a szemvevők a szemvevőszékek közötti együttműködés csak pozitív lehet, és még hogyha negatív módot is tárolok, azzal is pozitívan próbálok szembeszállni. Köszönöm a kérdéseket. Valami pótkérdésük van válaszaimmal kapcsolatban? Just a very short comment and a... Csak nagyon rövid megjegyzésem, talán jó tanács. Egyes tagállamok van majd tűnés tapasztalja, nem tud arról van szó, hogy meg kell őket győzni, nem tudják, hanem a, a rendszeren belüliként védik magukat. Erre kell felkészülnie. Köszönöm ezt a jó tanácsot, nem felejtem. A pénzügyi rendelet átdolgozása, kidolgozása folyik. Kinevezésem esetén konkrét példákat is próbálok találni majd az ön által említett esetre, annak érdekében, hogy pénzügyi rendelet dolgozásához mi is hozzájárulhassunk. Honorable Audi. Merci, Odi úr parancsoljon. Köszönöm a szót. Én azt szeretném megkérdezni, hogy a magánszférában milyen hatékonysággal működik az audit tevékenység. Ugyanis a polgárok és a polgárok képviselői, vagyis mi, feltehetjük a kérdést mindazok után, ami Görögországban történt, hogy hát a nemzeti ellenőrző szervezetek hogyan működnek a magánszférában, illetve a közszférában. És Görögország kapcsán természetesen inkább a közféra ellenőrzésére szeretnék kitérni. Hogy is fogalmazzak, hát könyviteli akrobata mutatványokat hajtanak végre egyes tagállamok, és jó lenne, hogyha a közfinanszírozásban ezeket az akrobatákat jobban és hatékonyabban ki tudnák szűrni, a nemzeti, illetve az európai ellenőrző szervezetek? Ez az első kérdésem. A másik kérdésem pedig a peer review-val kapcsolatos. Ön hogyan venné, hogyan veszi majd, hogyha önt is ellenőrizni, auditálni fogják, és hogyan fog viselkedni, mint ellenőrzött személy? Question. In terms of the quality... Ami a minőséget illeti az állami szférában. A szerződés nem említi azt, hogy pénzért ellenértéket kell kapnunk, de a számvevőszék mégiscsak teljesítményorientált számviteli ellenőrzést végez. A külön jelentésekben nyilvánvaló, hogy 26 hónapba telt, amíg ezt a külön jelentést publikálták. Szerintem azért ezt föl lehetne gyorsítani. Ha egy külön jelentést publikálnak, annak van oka. Nem hiszem, hogy az európai adófizetők azt szeretnék, hogy sokáig várjunk, mielőtt választ kapnak a kérdéseikre. Arra a kérdés, amit felvetett a külön jelentés. Tehát a sebesség nagyon fontos az állami szektorban. Ez valószínűleg nagyon más, mint a magánszférában. Tehát a minőség és a sebesség. Információt gyorsan kell kapni, és teljes mértékben, és gyakran a gyors, de nem teljes információ megkapása fontosabb. Ami azt a kérdést illeti, hogy az egyes tagállamok, egy tagállam mit tesz mostanában. Én nem vagyok tagja a számvevőszéknek, én csak azt tudom, amit az újságokban olvasok. De felvetették a számvitelnek magának a kérdését. Személyes véleményemet mondom, mint állampolgár, mint magánszemély, és mint szá- főkönyvelő. A konzisztencia nagyon fontos. Ugyanúgy, ugyanazzal a módszerrel kell a számvitelt végezni, mint tavaly, idén, és úgy, mint két év múlva. Különben az az információ, amit kapunk a könyvekből, értelmezhetetlen. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ne változtassunk a módszereken. Ha valaki változtat a politikán, és ezeket a számadatokat kell összehasonlítanunk, akkor össze kell hasonlítanunk a régi politika és az új politika számadatait. hogy kreatív számvitelt elvihessen az ember a hátán, ahhoz jó könyvelőnek kell lennie. Látni kell a lehetséges csapdákat, előre kell jelezni a blöfföket, és le kell ezeket leplezni, hogyha ez terjed el az emberről, akkor már nem próbálják átverni az embert. Úgyhogy a számvevőszéknek jó a hírneve, és ezt tovább védenie kell. Nem szabad, hogy hagyják, hogy vakon vezessék őket, és félrevezessék őket, hogy hogyan produkálják a számadatokat. A statisztika attól nem változik, hogy a statisztikust lecseréljük. Hogy a számvevőszéket auditálni kellene? Igen, persze és auditálják is. Van egy független cég, amely a számvevőszék DAS eh, ellenőrzését végzi. Ezen kívül társ elemzést is kellene végezni szerintem, bár ezt az elmúlt két évben meg is tették. Persze saját magunkat is auditálni kellenünk. Nagyon önző dolog lenne, ha azt mondanánk, hogy mi auditálunk mindenkit, de a szemvevőszék magát nem auditálja. Tehát szerintem nagyon fontos a nyíltság és az átláthatóság. Kreszle asszony, köszönöm szépen. Ön olyan jó benyomást kelt, hogy jó hallgatni. Úgyhogy örülök annak, hogy együtt fog működni a parlamenttel. Szeretnék valamit megkérdezni. A szavahihetőség számunkra nagyon fontos. A számvevőszék tagjai ne védjék a saját országukat. De ezt illetően igen sok plegyka terjed, úgyhogy a számvevőszéknek meg kell felelni ennek a nyomásnak. Tudjuk, hogy ez nem egyszerű, mi is ezt éljük meg itt a parlamentben. Arra kérném, egyike volt azoknak, aki azt mondja, hogy majd személyesen is ellátogat ide gyakran. Elég nehéz a kapcsolatot tartani Luxemburggal. Nincs kérdésem, csak kérni szeretném arra, hogy néha jelentkezzen itt. Tényleg a számvevőszékkel nagyon adhok a kapcsolattartásunk, és ez nagy problémákat okoz a kapcsolattartásban. talán a külön jelentések határidejének csökkentés, amit ön javasol, az talán kihathatna a tartalomra, végkövetkeztetésekre. Egyébként több jelöltnek mondtam már, hogy nagyobb segítségre lenne szükségünk a számvevőszéktől, több témára lenne szükségünk, több tájékoztatásra. Mindig magunknak kell kitalálni mindent. Például a személyzet kérdését, a decentralizációt, az externalizáció kérdése. Egyetlen dokumentumot se kaptunk a szemvevőszéktől, egyetlen külön jelentése pedig nagyon fontos lenne. Ugyanez van a külpolitikával, a főképviselével. Ide-oda utazgat a világban, mi meg azon törjünk a fejünket, hogy ugyan honnan szerzett rá pénzt. Ich wollte jetzt einfach nicht, dass Sie sich gleich unmöglich... Nem szeretném, hogy rögtön összeütközésbe kerüljen a potenciális kollégákkal, ez csak inkább megjegyzésem volt. Köszönöm. Thank you very much, um, uh, Ms. Grassler. Um... Köszönöm, Grassler asszony, ezeket a kiváló kérdéseket. Számunk érhetik rajtam azt az ígéretet, akárhányszor Brüsszelben járok, előtte szólok önöknek. Minél demokratikusabb Európa, és minél jobban bevonjuk a közvetlenül választott képviselőket az un, a pénzek elköltésének ellenőrzésébe, annál jobb az adófizetőknek. Pár képviselővel már beszéltem, és az jó volt látni, hogy mennyire lelkesek a munkájukért, mennyire lelkesek a munkájukért. Valóban a kokobú véleményét nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ha valaki azt mondja, hogy egy különleges jelentést készítünk, akkor az már önmagában is eredményeket hozhat, hogy az emberek tudják, hogy ellenőrizni fogják eh, őket. Tehát valóban az auditok megérik a pénzüket. nem csak a számbevőszék tagjának, hanem a többi intézményben dolgozóknak is azt kell újra és újra mondanom, hogyha jelölésemet támogatják, akkor én uniós alkalmazott leszek az Európai Unió polgárainak alkalmazottja, az ő érdekeikben fogok munkálkodni. Az európai nép, az európaiak lesznek a munkáadóim elsősorban, és ebben a munkámban a leginkább a Kokobura az önök szakbizottságára számítok, hiszen önöket a Európa polgárai azért választották, hogy a szemövőszékkel együtt mindent megtegyenek annak érdekében, hogy az európai adófizetők által ránk bízott pénzeket megfelelően használjuk fel. Um, I, I think I've dealt with the points that you have raised, but if I haven't... Uh, would... Hogyha bármit elfelejtette megválaszolni, akkor Gressle aztán kérem, hogy emlékeztessen. Sí, gracias, presidente. No sé si ha sido a lo mejor la mala traducción porque estaba atenta a la traducción española. Ayala Sender asszony. Lehet, hogy volt valami a válaszában, amit nem értettem kristálytisztán, de ha jól értettem, akkor önnek besegíthetünk majd a munkában, de nem fordítva kellene ennek történnie? Ki asszisztál itt? Kinek majd? Nézzük csak ezt meg. De szeretném egy kicsit pozitívabban zárni ezt a vitát. Nagyon sok lelkesedést látunk az ön részéről, hát ez tényleg csodálatra méltó. Uh, that is a matter which is absolutely outside of, of uh, my... Ez egyáltalán nem az én hatásköröm. Ha azt gondolják, hogy jól végzem a munkámat, akkor várom a dicséretüket, és tudassák ezt a kormányommal is. Thank you, Mr. Leia Sender. Köszönöm, Ayala Sender asszony. Grazie. Ringraziamo per questa audizione. Noi ci vediamo... Köszönöm szépen, mondja az elnök. Holnap találkozunk 9-kor.